Okay, we will make a start. Um, we've just been told, uh, Mrs. Mégiscsak elkezdjük, hogy Ayala Sander asszony a jelentés készítő bármely pillanatban ideérhet, de mivel úgyis uh, mindenkinek van hozzászólás ideje, megkezdjük az uh, ülésünket. Néhány formális dolog az ülés elején. Először is a napirend elfogadásával kezdjük, aztán elnöki közlemények, láthatják a kollégák, hogy milyen nyelveken elérhető a tolmácsolás, a Conc News-ban ez benne van. Um, mielőtt megkezdenénk az ülésünket, ha jól tudom, szeretnének a képviselők egy bejelentést tenni. A tolmácsok bejelentése következik. Tiltakozásunk 21. napjához érkeztünk. A parlament vezetősége még mindig nem tett kísérletet a munkahelyi konfliktus feloldására. Ellenkezőleg a személyzeti bizottsággal folytatott 8 hónapos tanácskozás után a főtitkár tovább keményítette álláspontját. Emiatt túllépést továbbra sem biztosítunk. Köszönjük figyelmüket! Okay, uh... Köszönjük szépen! Köszönjük szépen ezt a bejelentést. Rátérünk így a hármas napi rendi pontra, amely nyilvános meghallgatás az állami támogatás, EU támogatás témájában emlékeznek bizonyára arra, hogy néhány héttel ezelőtt volt egy tanulmányunk ebben a témában, és épp időben érkezik a jelentéskészítőnk. Okay. Yeah. So as I was saying, um, we've had the study. Tehát nem régiben jelent meg a tanulmány. Jó az, hogy vagy, ha tartunk egy meghallgatást erről a témáról, az állami támogatások EU alapok témájában, a kollégák és a vendégek itt vannak körünkben. Tudjuk, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályok nem mindig népszerűek. A Brexit kampányban megkérdezték az embereket, hogy mit szeretnének változást az EU-ban. Azt mondták a politikusok, hogy nem tetszik nekik az állami támogatási szabály Európában. Aki ismeri az EU-t, az tudja, hogy az állami támogatási szabályok nagyon fontosak, hogyha szeretnénk egyenlő feltételeket az egész Európai Unióban, akkor kellenek bizonyos fajta szabályok, hogy a piac ne torzuljon és ezért léteznek ezek az állami támogatásra vonatkozó szabályok. Persze ez nem elfogadható számos emberek számára, lehet, hogy azért, mert nem értik ezt. A tagállamok nemzeti szinten nagyon óvatosak, amikor a az állami támogatási szabályokkal foglalkoznak, akkor nem igazán akarnak elfogadni olyan fajta szabályokat, amelyek sértenék az EU-s támogatási szabályokat, és főként a kisebb cégek viszont támogatják ezeket az támogatási szabályokat, mert így jobban értik azt, hogy mennyire előnyösebb lehet ez a fajta szabályozás számukra. Tehát tudom, hogy nehezen érthető ez sokak számára, és sokan úgy gondolják, hogy az állami támogatási szabályok nem működnek. Ezért jó is az, hogy beszéltünk ezekről a kérdésekről és ezért örülök annak, hogy ezt a meghallgatást meghallgathatjuk. Itt van köz, körünkben Ayala Szender asszony a jelentéskészítőnk, és meg is adom neki a szót, megadom a szót Ineznek, hogy tartsa meg a bevezetőt, és pedig a panelvitára kerül sor. Nagyon szépen kész, köszönöm. És teljesen igazad van. Valóban ebben a szakbizottságban Alapvetően a költségvetéssel és a költségvetés végrehajtásával foglalkozunk, de hát most azt látjuk, hogy az utóbbi években egyre komplexebbé válik az egész helyzet, és tulajdonképpen maga a költségvetés is európai szinten egyre bonyolultabb, és már nem csak azokkal a kérdésekkel foglalkozik, mint amikkel hagyományosan. Itt van például az állami támogatások ügye, ami szintén egyre szerteágazóbb, különböző pénzügyi eszközök tekintetében kell ezt megvizsgálnunk, például a blendinggel kapcsolatban, és hát azt is láthattuk, hogy néhány projektben, itt közép- és hosszú távú komplex projektekről van szó, például a transeurópai hálózatokra gondolok, vagy pedig nagy távlatokban gondolkodó más szektorokra vonatkozó projektekről. Nos, hát ezekben az esetekben azzal találtuk magunkat szemben, hogy szükség lenne arra, hogy differenciáljunk. Koherens módon tegyük ezt meg, úgy, hogy a projekt különböző támogatásokból is kaphasson finanszírozást. Ebben az esetben nagyon fontos az, hogy az addicionalitás kérdését megfelelőképpen kezeljük, nem csak társfinanszírozás értelmében, hanem egy világos addicionalitásban. Éppen ezért a tagállamoknak az ilyenfajta projektek esetében, tehát közép- és hosszú távú projektekről van szó, sokkal elkötelezettebbnek kell lennie, és világos az is, hogy ez nem egy egyszeri eset, ami mondjuk úgy, hogy kormányváltáskor változik, hanem itt fontos, hosszú távú projektekről van szó, amelyek mellett elkötelezettek a tagállamok, és ezért nagyon fontos ezeknek a megfelelő ellenőrzése is. Az, hogy a befektetések bizonyos fajta infrastruktúrákra gondolok, ahol mondjuk úgy, hogy a versenyszféra részvétele is igen nagy, Például azt is világossá kell tennünk ezekben az esetekben, hogy az állami támogatásra sokra vonatkozó szabályokat hogyan akarjuk megvalósítani, és hogy a kezdvezményezettek vagy a projektek megvalósítói vagy a finanszírozásban résztvevők világos szabályrendszerrel tudjanak számolni, hogy ne legyen semmiféle kételj azzal kapcsolatban, hogy a különböző támogatások hogyan csatornázhatók ebbe be, és az érintett felek mind az uniós szabályokhoz tudják magukat tartani. Nos, ebből kiindulva jó sok vitát is meghallgatva, az Európai Bizottsággal például tárgyaltunk a támogatások ügyében, pontosan azért, hogy lássuk azt, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni főként ezeknek az állami támogatásoknak az alkalmazása esetében hogyan lehet egyszerűsíteni a helyzetet, főként akkor, amikor itt az időn kívüliség, vagy tehát, hogy az idő mondjuk olyan nyomatékot ad a dolgoknak, vagy annyira megszorítja a döntéshozók kezét, hogy ilyenkor is világosak legyenek a szabályok, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a finanszírozást a jövőben, a különböző projektek esetében, vagy bizonyos európai politikák egymás kiegészítő jellegévé fogva. Ez szerintünk alapvetően egy jó ötlet, szerintem a bizottság részéről ez egy jó gondolat volt, természetesen vannak itt nagy előrelépések, és mindezt úgy gondoljuk végig, hogy a költségvetési viták szempontjából is, vagy hát a jövőbeli költségvetésre gondolva az ilyen típusú projekteket is szem előtt tudjuk tartani, hogy a kedvezményezettek vagy a projektek vezetői különböző területeken világosan láthassák azt, hogy milyen szabályok vonatkoznak őrájuk, hol vannak állami támogatási lehetőségek, és melyek azok a területek, és ez számunkra talán a legfontosabb itt a szakbizottságunk munkája szempontjából, hogy hol szükséges az európai költségvetés közbelépése, vagy segítsége. Nos, hát így szerintem ez egy jó, érdekes meghallgatás lesz, és remélem, hogy az összes itt lévő szakértő ö, újabb felvilágosításokkal fog tudni szolgálni. Köszönöm előre is. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük az első panelt. Ennek az első panelnek az a címe, hogy az Európai Bizottság hogyan vizsgálja és monitorozza az európai alapok, illetve, tag, illetve az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat. Kukman úr lesz az első felszólalónk a Digicom-tól, és kérem, hogy nagyjából 10 percben foglalja össze a mondani valóját. Sajnos nem mikrofonba beszél a felszólaló. It's a real pleasure to be here. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma délután. Elnézést, Nos, most bemutatom, hogy hogyan szervezzük a, az állami eh, támogatás és az EU finanszírozás kérdését az Európai Bizottságban, ahol is én felelek ezért a témával, témáért. A kezdésként hadd mondjam el, hogy az elnök által említett célkitűzés, mely szerint, hogy biztosítsuk azt, hogy az állami fellépés, közpénzekkel való fellépés ne öm, torzítsa a versenyt a belső piacon, és ne szorítsa ki a magánberuházók beruházását vagy fellépését. Ez egy nagyon kulcsfontosságú téma a belső piacon. A belső piacnak megfelelően kell működnie. És nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy megfelelő esélyt kapjon mindenki a piaci részes, részesedés el, elérésében. El kell kerülni a visszanemtérítendő támogatást, és harmadszor pedig a közpénzek felhasználásával adott támogatás a gazdasági fellendülést kell, hogy elősegítse. Az Európai Unió gazdasági kormányzásának egy fontos része ez, az Európai Bizottság exkluzív kompetenciájába tartozik a szerződés szerint, és ezért az egyik legrégebbi közösségi politikáról van szó. Alapvetően, ahogy ez a dia is mutatja, az állami támogatási szabályok ra az vonatkozik, hogy ezek a nem optimális beruházási szituációra, vagy a piaci kudarcokra kell, hogy reagáljanak. Az állami segítségnyújtás ez csak minimális szükséges szintre kell, hogy koncentráljon, nem szabad túl sok, vagy túl támogatni, és nem szabad a magánberuházást, hogy, hogy ez a magánberuházást helyettesítse, illetve a belső piac működését nem szabad, eh, hogy zavarja. Ezek eh, alapvető elvek eh, ahhoz, hogy a belső piacon a gazdasági hatékonyságot fenntartsuk. Most néhány szó, ami az Európai Uniós alapokat és állami segítségnyújtás ellenőrzését illeti. Néhány dolgot tisztázunk az elején. Az EU alapok, amelyeket az Európai Unió közvetlenül hajt végre a költségvetésből, ezeket nem lehet állami segítségnyújtásnak tekinteni, és ezért ezekre nem vonatkoziknak ezek a szabályok, tehát a Horizon Európa, Connecting Europa, Connecting Europe Facility, ezeket az Európai Unió menedzseli, az Európai Unió irányítja, ezekre nem vonatkoznak a state aid ellenőrzési szabályok. A kollégám erről többet fog mondani, természetesen a, a politikák következetességét biztosítani kell, de minden esetre ez, ezek nem tartoznak a bizottság állami segítségnyújtás ellenőrzés illetékessége alá azok az alapok, amelyeket a tagállamok menedzselnek, irányítanak, széleskörű közösségi programok, ezekre vonatkozik az állami segítségnyújtási szabály, rendszer, tehát mindez fontos ahhoz, hogy megismi, megértsük a kereteket. Látják, hogy az összes a strukturális alapok alá tartozó kiadásnak 10-20%-ára vonatkozik csak az, az állami segítségnyújtási ellenőrzési szabályrendszer. Ezeknek nagy része tehát nem állami segítségnyújtásnak minősül. Az Európai Bizottság egy széleskörű modernizációs és egyszerűsítési folyamatot indított el, és ezért blokk, tehát kivételt állapított meg számos új társfinanszírozó társfinanszírozási intézkedésekre. Tehát nem kell már várni a bizottsági jóvátételre, jóváhagyásra, vagy elszámolásra, hanem a tagállamok azonnal elkezdhetik a projekteket. Tehát az összes pénznek 10-20%-a tartozik állami segítségnyújtási szabályozás alá, és ennek is kb. 10%-át kell bejelenteni. Tehát nagyon kevés olyan projekt van, amelyeket be kell jelenteni, és jobbá kell hagyatni. Ezek a projektek, amelyeket be kell jelenteni, ez az 1-2 százalék összességében, ezek általában nagyon, nehéz, nagyon kevés nehézséget vetnek fel és elég gyorsan jóváhagyást is kapnak. Általában nagy, fontos projektekről van szó, de csak 5 hónap még ezeket jóváhagyják. Természetesen sok vita felmerül az állami segítségnyújtási szabályokkal kapcsolatban, és van itt néhány kérdés, ami felmerül, de meg kell nézni a pontos keretet. Nagyon kevés projektre vonatkozik az állami segítségnyújtási szabály, nagyon sokat a kivét, nagyon sok tartozik kivételes szabályozás alá, és a, ami a legtöbbet pedig, amelyet jobbá kell hagyatni, hamar jóvá hagynak. Azonban nagyon fontos, hogy minél egyszerűbb és gyorsabb legyen az együttműködés, és ezért egy nagyon fontos és szoros munkakapcsolatot hoztunk létre az Európai Bizottsági Szolgálatokkal, hogy biztosítsuk azt, hogy fel lehet gyorsítani a projektek kezelését. És egy közös cselekvési tervet is létrehoztunk, az állami segítségnyújtásra vonatkozó szabályokról, hogy és erről majd a digiregio ból érkezett kollégám többet fog mondani, hogy tehát az, hogy a projekteket benyújtók tudatában legyenek a szabályoknak. Azt szeretnénk, hogyha a pénzt megfelelő helyen és jól eh, vetnék be, és ezért megfelelő információra van szükség. Az együttműködés szabályai, amennyiben, e- ö, ö, eredményei, amennyiben ezt mérni lehet, ezek nagyon bátorítóak, ami az audit hibákat illeti, az audit során feltárt hibákat illeti, ezek folyamatosan csökkennek az elmúlt években, és az állami segítségnyújtáshoz, vagy az állami támogatáshoz kapcsolódó hiba határ nagyon-nagyon alacsony. Úgyhogy ez mindenképpen bátorító. Már röviden utaltam számos modernizációs folyamatra, ami az elemi segítségnyújtást illeti. Azt hiszem, hogy ez áll ezen témák homlokterében, és mindez egy nagyobb szintű kivétel, kivétel szabályozáson alapszik, és a bizottság partnerségben dolgozik a tagállamokkal, és így próbáljuk elérni azt, hogy a tagállamok felelősséget vállaljanak. Így létrehoztunk számos eljárást, hogy hadd mondjak néhány példát erre, egy munkacsoport a tagállamokkal, ami a legjobb gyakorlatokat megosztja, hiszen végeredményben a tagállamok a végső felelősök. Van egy elektronikus platform, egy EU-wiki platform, amely a felmerülő kérdésekre igyekszik választ adni. Aztán egy nagyon fontos képzési folyamatunk van, én is folyamatosan részt veszek ilyen tréningeken, illetve utazom tagállamokban, és a képzési eh, anyagok megosztására is sor kerül a koordinációs pontok között. Ezek nagyon fontosak, hiszen minden tagállamban ezek azok, amelyek az állami támogatási szabályok tudatában vannak, vagy ott gyűjtik ezt a tudást. Néhány eh, példát eh, hadd mondjak lengyel kollégánk, aki az állami támogatási ellenőrzési kérdésért felelős, aztán a görög pénzügyminisztérium állami támogatásért felelős egységének vezetője, aztán a román kollégánk, illetve a német kollégánk, amelyek az adott minisztériumokban felelnek ezekért a témákért, vesznek részt ebben az együttműködésben. Tehát nagyon szoros az együttműködés. Elnézést, már 10 percet tart az előadás, úgy mondja az elnök, úgyhogy ha össze lehetne foglalni, ez jó lenne. Igen, igen, igyekszem, és a kollégámnak is még szeretnék időt hagyni. Jó, hát ezzel mondja az elnök, akkor az el, a tagoktól, képviselőktől kell elvennem az időt. Nos, ebben a munkacsoportban folytatott munka során a tagállamokkal együtt megnéztük, hogy mi az, ami e, késedelmet okoz a struktúrális alapok végrehajtásában. Ez nem a kvantitatív e, adatok e, prezentálása, meg nem a mi percepciónk, hanem a általuk megkérdezettek által adott adatokon alapszik ez. A legfontosabb ok, amit a tagállamok említenek, eh, az a strukturális, szabályokra, strukturális alapokra vonatkozó szabályok komplexitása. Aztán vannak még egyéb eh, felmerülő pontok, de ezek között az állami támogatási ellenőrzés ötödik helyen eh, szerepel. Persze szeretnénk még jobban javítani a munkánkon, de minden esetre fontos ez, eh, hogy a, amikor a tagállamokat megkérdezzük, hogy hogy mi a probléma, amit, vagy mi ez a dolog, amit ők problématikusnak tekintenek, ebben nem az állami eh, támogatási ellenőrzés szerepel az első helyen. Itt láthatják eh, hogyha a kivét, kivétel alá tartozó és tehát a kivétel alá tartozó és bejelentendő állami támogatási programokat vesszük alapul, akkor az egyiknek a végrehajtás ideje három hónap, másiknak, másiknak másfél, illetve a jóváhagyatási ideje, úgyhogy ez is nagyon bátorító. Ami a jövőt illeti, az ambíciójunk szerint szeretnénk még tovább javítani a végrehajtást, és ebben az összefüggésben hadd mondjam el, hogy az új MFF keretében szeretnénk tovább áramvonalasítani, egyszerűsíteni az állami támogatási szabályokat, ahol is az állami, eh, tagállami költségvetést és az EU-s költségvetést, vagy segítségnyújtást, támogatást össze lehet kapcsolni, és ehhez azonban az szükséges, hogy a szabályok is zöggenőmentesen működjenek együtt. A kollégám erről majd többet fog még mondani, illetve ezeket a kérdéseket felvetjük az excellencia pecsét kérdésével, vagy tanúsítvány kérdésével kapcsolatban is, és minden olyan intézkedés során, ami a, a nagy kivétel szabály alá tartozik. Azt hiszem, hogy a helyzet javul. Úgy tűnik, hogy elég jó helyzetben van már a ez a e, szabályrendszer, e, de persze még lehet ezen tovább javítani, és ezt tervezzük az MFF folyamat keretében. Köszönöm szépen! The next speaker now. Rá is tettünk a következő hozzászólóra, Valbrach úrra, aki a DJ Budgetban a pénzügyi szolgáltatások központjának igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerintem, hogy amikor az EU alapok felhasználásáról beszélünk, akkor meg kell vizsgálnunk a költségvetési rendeletet, ami nagyon fontos. Ez irányítja az egész EU-s költségvetést, mindannyian ismerjük ezt a témát, hiszen nem régebben lett újra tárgyalva ez a szöveg, és július 23-tól kezdődően lesz az életben, miután az Európai Parlament ezt elfogadja, és rá is térek az új szabályokra, ezekre fogok hivatkozni, ez sokkal jobb szerintem, amikor erről a témáról beszélünk, hiszen ezek a szabályok hamarosan életbe lépnek. Mit látunk ebben a költségvetési rendeletben? Nagyon gyakran nem utalnak az elmétemagatásokkal való megfelelésre, azokból az okokból, amit előttem szól és elmondott. nem alkalmazzuk az állami támogatási szabályokat a közvetlen igazgatás esetében, ahol mi piaci hibát látunk, akkor a kiegészítő jelleggel kell foglalkoznunk. gazdaságilag életképes kedvezményeket kell támogatnunk, és el kell kerülnünk a piac torzulást, és itt kell megfelelnünk az állami támogatási szabályoknak. Meglepő módon mondtam ezt, mert mi viszonylagosan közelünk a piachoz a munkánk során, és általában indirekt kezelést folytatunk. Ez vonatkozik arra is, amikor az EU kisebbségi részvevőként lép fel, Ez nem csak a költségvetési garanciákra vonatkozik, hanem ez vonatkozik a különböző támogatási formák kombinációjára is. Erre is utalt Alexander asszony a bevezetőjében. Ezeket az elveket alkalmazni kell a támogatás kombináló eszközök során, és léteznek még a kiegészítő visszanemtérítendő támogatások, hogyha ezt pénzügyi eszközökkel kombinálják, mert ez segíthet egy cégnek abban, hogy felkészüljön egy projektre, tudja finanszírozni ezekkel az eszközökkel, akkor ezt is ugyanazok az elvek vezérlik. Tehát kicsit szélesebb körű ez, mint a pénzügyi eszközök vagy a költségvetési garancia. Nagyon fontos elem az a kereszt eh, megfelelés a vizsgálat során. Ez egy új rendelkezés, és eh, a bizottság adta ezt a példát az indoklásában, amikor az új költségvetési rendelet javaslatát előterjesztette. A cél az az, hogy eh, meg lehessen, el lehessen fogadni a lehető legjobban, támaszkodni lehessen az egyik hivatal vizsgálatára. Tehát, hogyha a kritériumokat már ellenőrizték egy helyről, akkor a többi hatóságnak is támaszkodhatnak erre az elemzésre, feltéve, hogyha a feltételek nem változtak. és ez eléggé kényes kérdés lehet, és ezt majd hallhatjuk akkor, amikor a kollégám a statutási alapok kapcsán beszél a Common Provisions szabályozásról. Amikor kiválasztjuk a partnereinket, akkor mindig is átlátható, indokolt módon kell eljárnunk, úgyhogy ne okozzunk érdekellentét. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon sok esetben nemzeti bankokkal is együttműködünk, és nagyon érzékeny ez a terület versenyképességi szempontból is. Ezek az elvek nem változtak, a jövőbeli programokban is ezek tükröződnek, és ezeket most gyorsan áttekintem. Két fő példát szeretnék mondani. Ez az egységes szabályozás, illetve az első kapcsán elmondhatom az egységes szabályok tekintetében elmondhatom, hogy mindenfajta költségvetési garanciát egy szabályrendszer alapján fogjuk kiadni és ez a költségvetési rendeletre támaszkodik. Nagyon fontos ez, és ez valóban egyszerűsítést jelent, ez egy nagy lépés előre. Ez által egyszeresítjük mind a közvetet, mind pedig a végső kedvezményezettek életét. Egy ablakos megoldás lesz. Ezen pénzügyi eszközök alkalmazása során a tagállamoknak most már nem kell a bizottságot tájékoztatniuk, akkor, hogyha szeretnék az Invest EU garanciába alapokat áthelyezni, ezt az eszközt a bizottság már jóvá hagyta, feltéve, hogyha a feltételek nem változnak. A másik példa az az elképzelés, hogyha kiválasztották a Horizon Európa kutatási területén a projekteket, és ezeket nem lehet finanszírozni, mert nincs elérhető EU támogatás, akkor a tagállamok finanszírozhatják ezeket, az EFRD, vagy az EAFRD-ből, ugyanez vonatkozik a live projektekre is. Vagyis itt az az elképzelés, hogy nem kell újra elemezni, újra megvizsgálni a projekt elfogadhatóságát, ezeket lehet ebben az esetben másfajta támogatásból is finanszírozni, és nem kell megismételni az összeegyeztethetőségi vizsgálatot az állami támogatás esetében. Vagyis minimális szabályok vannak az állami támogatás tekintetében, és ezekre nagyon is figyelni kell. Az állami támogatás összeegyeztethetősége, illetve a versenyképesség szempontjából a központilag kezelt programoknál a CEF Digital Europe vagy Horizon Europe esetében hivatkozni kell ezekre az új alapvető jogszabályokra. Ezek foglalkoznak a piac kudarcával, illetve azzal, hogy nem kell megkötöznek a, a, a támogatásokat. Én szeretnék elmondani jogi szempontból a költségvetési rendelet tekintetében. Thank you for your contribution and thank you for keeping within the, the ten... Köszönjük szépen, és azt is köszönjük, hogy a 10 percet is betartották. A harmadik felszólaló Fernández út lesz, aki az Audit igazgatóságán dolgozik a Digi régiónál. Köszönöm szépen. Ami az állami támogatásokat illeti, ez egyre több kohéziós politikai kiadásra vonatkozik, mert uh, a 2014-20 közötti időszakban a munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházások a legfőbb prioritások. Ezek pedig a gazdasági tevékenységekhez uh, kapcsolódnak, a megújuló energiaforrások, a szélessávú internet, és még sorolhatnám. A gazdasági tevékenységeket ilyen formában tudjuk támogatni állami forrásokból, és ebben az esetben állami támogatásokról beszélünk. Az európai számvevőszék és a tagállamok, illetve az Európai Bizottság sokat dolgozik azon, hogy csökkenjenek a hibák, nagyjából 20%-kal sikerült is csökkenteni a hibákat, gyakorlatilag 2016-ra 20%-kal csökkentettük ezeket. Nagyon sokszor a rossz jogértelmezésből fakadnak a problémák, vagy pedig abból, hogy az adott tagállam nem jelenti be a bizottságnál mindezt, vagy pedig a rosszul kiválasztott projektek miatt. hogy mit is tett az Európai Bizottság a hibaszázalékok csökkentése érdekében. Először is az exante feltételesség kérdését megszerveztük annak érdekében, hogy minél hatékonyabbak legyenek a beruházások. Az egyik ilyen feltétel azt írja elő, hogy az effektív hatékony megvalósítás kell támogatni. A tagállamoknak ehhez az adminisztratív kapacitásaikat kell javítaniuk, illetve az állami támogatások területén meglévő hiányosságokat kell orvosolniuk. Öt ország nem felelt meg ezeknek az ex ante feltételességeknek, azonban mára már mindegyik kiavította ezeket a problémákat. Ahogyan az előttem felszólaló úr is említette, 2015-ben és 2018-ban is voltak a regió és a komp szakbizottságok részéről ellenőrzések, A különböző cselekvési tervek alapvetően a tagállami hatá- hatóságokhoz érintett, vagy az ő, ő feléjük megvalósított oktatási, képzési problémákat hivatották megoldani, és vannak olyan tréningek is, amelyek kifejezetten a KKV-kra, vagy a regionális támogatásokra, vagy a közlekedési projektekre, vagy az innovációs szektorra vonatkoznak. Tehát egyfajta szektoriális megközelítésben gondolkodnak. A cselekvési tervünk egyik nagy pillérje a bevált gyakorlatok cseréje, tehát peer-to-peer -peer megoldásokban gondolkodunk, ezt már elég régóta követjük, és ezen kívül még vannak olyan támogatási formák is, amelyek közvetlenül hozzáférhetők, Az együttműködés a régió és a DigiComp között egyre erőteljesebb, nagyon magas szinten is találkoznak a főigazgatóink, és a régiós auditorok listája most már a DG Comp támogatásával valósul meg, és akár a nemzeti auditorok is ugyanezt a checklistet használják. Ahogyan már utaltam rá, a DigiComp Comp a különböző projektek megfelelésével kapcsolatban is, illetve a nagyobb projektek esetében is megadja a válaszát, illetve a véleményét. Itt főként azon projektek esetében kell ebben gondolkodni, ahol az állami támogatásokra van szükség. Mi megpróbáljuk koordinálni a monitorozást a digicomp a saját audit csapatainkkal, tehát a régión belül, Digi régión belül, és még akkor is, hogyha néha különbözhetnek a célok. Végül a tagállamok audíthatóságai februárban adtak ki egy nyilatkozatot a pénzügyi kiadásokkal kapcsolatban 2016. júliusa és 2017 júliusa között összesen 35 hibát tapasztaltak tagállami állami támogatások esetében. Ez főként a monitorozás hiányára vezethető vissza, vagy pedig a nem bejelentett állami támogatási rendszerekre, illetve néha a minimális küszöb értékeket meghaladják. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy a kohézió és a állami támogatások nem csak hogy kompatibilisek, hanem inkább egymástól függenek, kapcsolódnak egymáshoz. És a 2020 utáni időszakra nézve az Európai Bizottság megpróbál még inkább olyan intézkedéseket támogatni, amelyek a gazdaság modernizációját ösztönzik, főként a legkevésbé fejlett régiókba, úgyhogy jobban oda fogunk figyelni azokra az intézkedésekre, amik az innovációt és a munkahelyteremtést szolgálják. Tehát emiatt aztán biztos, hogy egyre több olyan esetünk lesz, ahol állami támogatásokkal is számolnunk kell. A az állami támogatásokra vonatkozó szabályok nagyon komplexek, éppen ezért rengeteg ellenőrzés történik mind a Nemzeti Hatóság, mind a Bizottság, mind a számvevőszék részéről, és ami az eljárásokat illeti, a DG Régió és a DG Comp eljárásai nem azonosak, bár ezek kiegészítik egymást. Tovább fogjuk erősíteni a kapacitás erő, mm, építést, és az együttműködést a különböző szolgálatok között szintén erősíteni szeretnénk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig következhet az utolsó felszólalás ebben a szekcióban, Reuters úr következik, aki a fenntartható és innovatív közlekedés kérdésével foglalkozik, a DG Move-tól érkezett. Köszönöm szépen, kedves jelentéstevő asszony, kedves kollégák, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy ma délután ezt megszervezik, és azt gondolom, hogy már építhetek az előttem felszólaló kollégákra, akik nagyon jól előkészítették számomra a terepet. Természetesen nagyon szoros együttműködés alakult ki a különböző szolgálatok között, tehát már előkészítették az én munkámat is. Ami a Connecting Europe Facility-t illeti, illetve a transeurópai hálózatokat. Itt a befektetések mértéke óriási, 500 milliárdról beszélünk, és 1500 milliárdról a teljes szektorban. További befektetésekre van szükség, hogy tovább tudjuk erősíteni az átalakulást, főként a nagyon alacsony kibocsátású közlekedésre. Ez rendkívül fontos számunkra, főként a városi területeken. A teljes közlekedési szektorban nem működik a piaci gondolkodásmód, és hogyha a közféra nem ö, avatkozik be, akkor a célok nem valósulnak meg. Ami a ten a ten illeti, ennek ö, a megsegítésére alakult ki a Connecting Europe Facility, amely tulajdonképpen a szabályokat is lefekteti a közös európai érdekeltségű projektek megvalósításában. 70%-a az infrastruktúráknak a vasútra vonatkozik, úgyhogy ebben az esetben a bizottság az, amely összefoglalja és összefésüli a társfinanszírozási lehetőségeket. A tagállamok szintén bele szólnak ebben, de alapvetően ez kismértékben valósul csak meg. Erre már utaltak a kollégáink is. A Connecting Europe Facility esetében ez a CEF világosan látható a szabályokból, hogy ez miért nem ütközik az állami támogatások erőterébe. Nagyon fontos az, hogy melyek azok a pénzügyi eszközök, amelyek hozzájárulnak a finanszírozásokhoz is. Nagyon fontos az infrastruktúrákba és a közlekedésbe a privát tőke bevonása, és ebben az esetben nagyon fontos az exante értékelés, amely a piac torzító hatásokat kívánja kiküszöbölni. Természetesen megvizsgáljuk a kollégákkal a DG Budge és a DG ECFIN részéről közösen azt, hogy az európai beruházási programok hogyan valósulnak meg. Ezekre is utaltak már a korábban felszólaló kollégák. Úgyhogy én nagyon röviden a bizottságnak ezen eszközére hívnám fel a figyelmet, tehát itt a CEF-ről van szó, a Connecting Europe Facility-ről, amelynél az állami támogatások rendszere eléggé világosan alakul. tulajdonképpen minden oldalról kiegészítik egymást az erőfeszítések. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, és ezzel a kérdések következhetnek. Jelentéstevőnek meg is adom a szót, hogy tegye fel az első kérdést. Köszönöm szépen. Igen, először is szeretném megköszönni a magyarázatokat, és főként a napra kész gondolatokat, amelyek tulajdonképpen ezt a vitát keretek közé szorítják, és főként a jövőbeli több éves pénzügyi tervre vonatkozólag jó látni azt, hogy hová is fejlődnek a dolgok, egyre bonyolultabbá válhat a helyzet a tagállamok részéről is, és azt hiszem, hogy itt a vita is egyre élénkülni fog, hiszen csökkentjük a fő összegeket a legfontosabb politikákban. Ugyanakkor új politikákat is támogatni kívánunk. Gondolok például arra, hogy a tagállamoknak új felelősségi köreik is lesznek. Viszont a kérdésem a következő lenne, Ugye most egy új fázis következik a vitában, és figyelembe kell venni az új pénzügyi finanszírozási eszközöket is. Itt most konkrétan arra gondolok, ami nem csak a kedvezményezeket, hanem a pénzügyi közvetítőket is érinti. Nos, ezzel kapcsolatban a következő lenne a kérdésem. A DJ, DG régiós hölgy is utalt már arra, hogy hogyan is kellene segítenünk az új költségvetést abban az értelemben, hogy nem csak, hogy figyelembe kell venni a különböző elemeket, amelyek szerepelnek benne, hanem arra gondolok konkrétabban, hogy hogyan is lehetne azonosítani, hogy hol vannak a problémák, vagy hol vannak tényleg jó tagállami projektek, ahol a tagállamok is nagyon elkötelezettek, az állami támogatások szabályszerű felhasználásával kapcsolatban. A parlament mit tehet ennek a folyamatnak a segítése terén? Hogyan lehetne ezt a komplex helyzetet kevésbé bonyolultá tenni, kevés, kevesebb pénzzel több politikát ellátni, az már nagyjából csoda. És nem látom pontosan azt, hogy hogyan tudnánk mi a parlament részéről tagállamok állami támogatásainak alkalmazását jogszerűvé, átláthatóvá tenni, hogy akár kívülről, akárról belülről láthassuk, hogy hol vannak az anomáliák. Itt nem arról van szó, hogy azért alakul ki egy anomália, mert nem alkalmazzák a szabályokat, hanem például a választási kampány kapcsán nem megfelelő információ jut ki a közvélemény felé. Ezért szeretnénk azt, hogy ezeknek a szabályoknak az alkalmazása lehető legátláthatóbb legyen, annak érdekében, hogy ne legyenek olyan információ morzsák, amelyek nem teljesen átláthatók tehát itt az európai költségvetés végrehajtásával kapcsolatban gondolom ezt. Ez egyébként nagyon átlátható már eleve, de a gazdasági intézkedések nem európai része, az nem feltétlenül átlátható, és azt szeretnénk, hogyha ez megvalósulna, ez az átláthatóság. Itt nem a bizottság problémájáról van szó, hanem inkább a tagállamok azok, amelyek végül is az állami támogatásokat kiadják, és az ő tevékenységük nem megfelelően átlátható. Hogyan lehet ezt átláthatóbbá tenni az új szabályok értelmében, és hogyan lesz majd világos az, hogy hogyan működnek a dolgok, és hogy mindez hogyan hat az európai gazdaságra, de nem csak a gazdaságra, hanem általában a többi finanszírozásra is. Mert hát nagyon sokszor alakulnak ki olyan helyzetek, ahol a finanszírozás hiányos, akkor bele, belépnek az állami támogatások. Nos, hát ezek azok a helyzetek, amelyekben nagyobb átláthatóságra van szükség, mert vannak olyan projektek, amelyek rendkívül fontosak európai szempontból is, és erre mindenki ad támogatást, csak az a fontos, hogy az átlátható legyen, hogy ki hogyan támogatja mindezeket. Köszönöm szépen. Okay, I think the... Köszönöm szépen. A fő kérdés az volt, hogy az állami támogatási szabályok hogyan lehetnének világosabbak és átláthatóbbak. Ki szeretne válaszolni? Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kérdést. A válasznak három része van. Az első, ahogy Várbrok úr is említette, itt a, az állami támogatási szabályokat az Invest EU programba átirányítjuk, és ezzel ez már automatikusan megfelel az állami támogatási szabályozásnak. Ez egy nagy egyszerűsítés. Az állami szabályozás és az EU, Invest EU szabályozás hozzáférhető, ez az általános blokk kivétel rendeletben is szerepel, ami szinte rendelkezésre áll, tehát teljesen integrálódik, integrálódnak ezek a szabályok, és teljesen hozzáférhetőek. Aztán felmerül a kérdés, hogy honnan tudhatjuk, hogy a tagállamok konkrétan mennyit költenek, mert ezek a definíció szerint kivételt élveznek, és ezért nem kell bejelenteniük Brüsszelnek ezt, de hát a pénzt meg mégis szeretnék. Nos, a modernizálásra én már utaltam, kötelezővé tettük ebben azt, hogy minden állami támogatási intézkedés, amely több mint 50 500 ezer euróra rúg, ezt a transzparencia regiszterben közzé kell tenni. Az Európai Bizottságban, a DigiCob-ban mi kezel, ők kezelik ezt a e, nyilvántartást, eznek több mint 40 ezer e, adat van már ebben. E, ki a kedvezményezett, mennyi volt a pénz, és mire adták ezt a pénzt. Tehát teljes az átláthatóság, és emellett fontos az önök számára, a parlament számára is ez az információ. Azt várjuk, hogy az új pénzügyi keret eh, program eh, alatt eh, ezt jobban használják majd. Köszönöm szépen. Nekem is van egy kérdésem, mondja az elnök, ami ehhez kapcsolódik. Azt hiszem, hogy Fernández Jutz volt az, aki a hibákról listát adott, illetve ezeknek az okairól. Az egyik hiba az volt, hogy az állami támog, katást nem jelentették be a bizottságnak. És kérdezem, hogy a tagállamok miért nem jelentették be szándékosan, vagy egyszerűen nem tudták a szabályt, és nem tudták, hogy be kell jelenteni. Ez viszont akkor azt jelenteni, hogy a kommunikációt kellene javítani. Miért nem jelentették tehát be ezt a szabályt, ezt a, ezt a beruházást? Köszönöm a kérdést nem tudjuk az okát, hogy miért nem jelentették be ezeket a e, projekteket. E, az auditorok nem adják, állítják rendelkezésre a, e, ezeket a részletes eredményeket, csak a kategóriákat, de ezek a típusú szabályok már korábban is felmerültek, ez nem szándékos, ez a szabályok rossz értelmezéséből merül fel Általában a kedvez... volt olyan is, hogy a kedvezményezet nem tudta, hogy ez állami támogatás, vagy azt gondolták, hogy ez a blokk kivétel alá tartozik, holott nem. Tehát általában nem szándékos, nem, nem találtunk soha szándékos be nem jelentésre példát. Jó, köszönöm szépen. Nem látok több kérdést, úgyhogy ezt lezárjuk, ezt a panelt. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik eljöttek és tájékoztattak bennünket. Köszönöm szépen a bizottság nevében. Akkor átérhetünk a következő részre. Milyen nehézségekkel néznek szemben a tagállami hatóságok a szabályok végrehajtása során? Három előadónk van. Az előző kollégák nevei elég egyszerűek voltak, a mostani előadók nevei viszont számomra már problémát jelentenek. Barbara Esra Schulte, a következő előadó, az ERDF igazgatási hatóság osztályvezető helyettese, Baden-Württembergből, Németországból, a Vidékfejlesztési és Fogyasztóvédelmi Minisztériumból tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, meghívottak. Nagyon köszönöm a meghívást erre a meghallgatásra, és örülök, hogy Baden-Württembergi szempontból gazdagíthatom ezt az eszmecserét. Egy kis statisztikával kezdeném. Látjuk, látjuk az strukturális alapok keretében a támogatásokra vonatkozó statisztikákat. Európa szinten 8%, tehát az ezi támogatás Európai Uniós szinten 8%, Németország szintjén 4%, ez elég alacsony, de ez nem mondja, ez nem ad információt arról, hogy az elemi támogatási relevancia szempontjából mennyit, hány százalékát el kell ennek ellenőrizni. milyen nehézségek merülnek fel konkrétan az állami támogatási jog alkalmazása során a finanszírozás, illetve a regionális fejlesztési finanszírozás szempontjából. Az egyik az innovációs, két példát mondanék, az egyik az innovációs folyamatra vonatkozik, a tudomás, tudás generálása, a technológia transfer és az vállalatok innovációs politikája, a másik pedig a települések politikájára vonatkozik. látnak egy rövid eh, áttekintést a beruházások és támogatások ellenőrzésével kapcsolatban a nehéz és eh, komplex támogatási vizsgálat aspektusai, helyi karakter, a támogatási területek, ahol nehéz az ellenőrzés, a gazdasághoz közeli infrastruktúrák, az vállalatokra vonatkozó támogatási ellenőrzések. Milyen kritériumokat használunk? Meg kell nézni, hogy ahhoz, hogy lássuk, hogy ez itt most állami támogatása vagy nem, megnézzük, hogy milyen vállalatokról van szó, állami pénzeket használnak -e fel, kedvezményezettek, kedveznek-e valakinek, szelektivitás, illetve eh, a kereskedelem és a verseny torzító elemek felmerülnek-e. Ami az utolsó kritériumot illeti, a helyi tehát a támogatás helyi jellegére és a beruházások helyi jellegére is eh, utalunk a áruk és szolgáltatások geográfiailag korlátozott vagy behatárolt területen mm, kerülnek-e felkínálásra, vagy nem más tagállamból érkező ügyfelek merülnek-e fel, vagy a határon átnyúló beruházásról van ez szó. Ezt néha nehéz megállapítani. Itt van, konkrét, vannak itt bizonyos segítő elemek, már eleve van az Európai Bizottságnak 12 határozata, azzal, amelyben megállapította, hogy a helyi jelleg alapján mi az, ahol nincsen, nem várható a verseny vagy a kereskedem torzulása. Egy további téma az innovációs infrastruktúrák támogatása. Három szintet kell ér, kell értékelni. Az egyik a finanszírozó, a másik az építető, a harmadik pedig a, vagy a harmadik pedig a fogyasztó vagy a használó szintjén. Itt tehát ez hogyha az építető, vagy, vagy a a megbízást adó szintjén tisztázni kell, hogy állami megbízóról van-e szó, vagy nem állami megbízóról, és itt felmerül a támogatás értékelése, kategorizálása. Aztán vannak olyan támogatások, amiket nehéz számszerűsíteni, azt is nehéz megállapítani, hogy a használó, a végső használó vagy felhasználó mennyit, mennyiben milyen értékben használja majd -e ezt, és a támogatásnak melyik, mennyi százaléka jut el hozzá. A második példában eh, a, itt magán eh, építetőről, illetve magán beruházóról van szó. Eh, itt a közbeszerzési jog alkalmazása során hibák léphetnek fel, és a kérdés, hogy piacgazdasági szempontok alapján lépette fel, és így a piaci értéket kell megállapítani. Ehhez e, vannak e, támpontok a e, támogatási rendeletben, de nehéz megállapítani ezeket a benchmarkokat a piaci érték meghatározásához, és eh, ezért eh, más módot kell eh, alkalmazni. Hasonló problémák merülnek fel a vállalatok támogatási struktúráit illetően, például támogatási struktúrák KKV-k számára, illetve innovációs, illetve termék és szolgáltatás fejlesztési tanácsadás és támogatás. Itt nem igazán könnyű megállapítani, hogy ezek a struktúrák állami támogatást magukba vonnak, vagy nem, és nagyon nehéz azt is megállapítani, hogy a vállalatok, amelyek részesedtek ebből a, ezekből a szolgáltatásokból, ezáltal támogatást élveznek-e vagy nem. Itt is nagyon fontos a pragmatikus megközelítés. További aspektus, a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra vonatkozik. Tehát az állap, állami blokk kivétel szabályozásra, vagy csoportos kivétel szabályozásra e, szabályozás vonatkozhat a megújuló energiákra, az energiahatékonyságra is, e, és itt e, gyakran pótlólagos költségek merülnek fel, de itt általában csak a többletköltségeket tekintik támogatásnak, de itt ezek nagyon bürokratikus eljárások, úgyhogy itt nagyon fontos lenne az egyszerűsítés, hogy pontosabban megállapítsuk, hogy ezeknek hányada vagy mekkora része eh, jelent támog, állami támogatást. Eh, aztán a közvetlen vagy megosztott eh, forráskezelés, itt a közvetlenül irányított vagy kezelt források esetében a támogatási jog, állami támogatási jog nem alkalmazandó, a megosztott kezelésnél pedig igen. Nagyon fontos, hogy a tagállamok egyenlő elbánásban részesüljenek. Az a példa, amit szeretnék bemutatni, ezt már többször is említették, az excellencia célkitűzés, nem tudom, hogy erre találunk-e megoldást. A probléma az, hogy a Horizon 2020-ban, ahol arról van szó, hogy jobb feltételeket lehet biztosítani, mint amit mi eh, a regionális fejlesztési alapokban figyelembe veszünk. Ezt Hogyha tehát egy cég, egy vállalkozás támogatási eh, forrásokat szeretne ezen excellencia cél elérésére kapni, akkor ezt mérlegelni kell. Fontos lenne az eszközök, eh, illetve a források eh, harmonizálása, a közvetlen, illetve a megosztott forráskezelés esetén. Aztán átláthatóság is nagyon fontos a közvetlen forrás kezelés esetében. Ennyiben hagynám, köszönöm szépen a figyelmüket. Yeah, again, very useful. Thank you uh, for that. Nagyon hasznos volt ez. A következő hozzászólás Zsozsó Pulu tól érkezik, aki a görög gazdaság és fejlesztési miniszter, minisztériumból érkezett öné szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen ezt a meghívást, és hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy beszámolhassunk a különböző megközelítésekről. A hatóságunk megpróbálja már 15 éve ezeket a patikákat kezelni, és a tapasztalatunkról szeretnék most beszámolni. Különböző politikákkal, különböző szabályokkal kellett dolgoznunk, különböző módszerek voltak. Különböző módon lehet kiszámolni a különböző projektek támogatását. Nagyon fontos, hogy kiszámoljuk a hiányzott támogatást, másrésztről viszont vannak olyan um, termékek, amelyek esetében um, ki kell ezeket számolni. Ezen kívül különböző projektek is lehetnek, ahol van állami segítségnyújtás, van, ahol nincs, és itt is uh, különbözik uh, a támogatás. Az is lehet, hogy helyi vagy nem helyi infrastruktúrával uh, van szó. uh, with a total budget under 1 million euro. This is not the case when the project involves state aid and that van egy 1 millió eurós határ, aztán rátérhetünk az a, a magán Ugyanakkor a támogatási szabályok értelmében figyelembe kell venni az állami támogatásokat. Ebben az esetben az eh, állam az államnak figyelembe kell vennie a magánhozzájárulást is. A 2011. januárjától kezdve néztük azt meg, hogy milyen támogatás elfogadható. Ami a projekteket illeti, a kiválaszthatóság attól indul meg, amikor benyújtották a projektet. Hogyha a benyújtás előtt voltak már költségek, akkor nem részesülhet támogatásban a teljes projekt. Ugyanakkor a projekt során költséget lehet támogatni. Ez fontos részét képezheti a projektnek. Azt is javasoltuk, hogy egy olyan végső pontot találjunk, amelynek esetben ne kelljen módosítani ezeket a szabályokat. Intermediaries are not aligned between cohesion and competition policy. According to state aid rules, finance... Ami az állami támogatási szabályokat illeti, átlátható, nyitott és nem diszkrimin diszkriminatív jellegűek kell, hogy ezek legyenek. A CPR azonban például a belső kiírások esetében más szabályokat határoz meg. Ez egy általános szabályozás, nincsen jogi mm, eljárás arra, hogy az állami támogatás meglétét kimutassák. a kedvezményezettek benyújtanak egy anyagot, egy benyújtanak egy bejelentést a támogatásról. Egy, például egy infrastruktúra tulajdonosa ebben az esetben az Európai Uniós támogatási szabályokat alkalmazzák, a jóváhagyott operatív programban alkalmazott projektekről van itt szó. Ez eh, növeli az administratív terhet, ami a legislatív elvárásokat illeti. Az ERTF eh, további nehézsége egy verifikációs folyamat, amely további terhet jelent a kezelő hatóságoknak. Ami a különböző politikákat illeti, a strukturális alapok a szektororientált megközelítést támogatják, még az állami támogatási szabályok egy nem szelektív megközelítést követelnek. Itt vannak különböző specifikus fellépések, bizonyos szektorspecifikus specifikus fellépések szektorszelektívnek számítanak, például a foglalkoztatottak képzését lehet állami támogatásnak tekinteni olyan vállalatok esetében, amelyek alkalmazzák ezeket a személyeket. Másik oldalon azonban az alkalmazandó állami támogatási szabályoknak negatív hatásuk lehet, mert lehet, hogy nem olyan vonzók a vállalatok számára. A két politika különböző lehet, a kohéziós politika, a növekedést és a, kom- a versenyképességet igye- igyekszik e, erősíteni, míg az e, európai versenypolitika e, igyekszik elérni azt, hogy az innováció közel legyen a piachoz. Ami az eljárásokat illeti, nagyon fontos probléma, hogy az Európai Unió nagyon sokhoz nagyon sok adat, információ jut el, számos nemzeti hatóságoknak nagyon sok űrlapot, anyagot kell kitölteniük, a Sani Sari SCF TAM programokat, de ezeknek az eszközöknek az egységesítése fontos lenne, hogy a különböző rendszerek interoperabilitását erősítsük. Emellett a jó lenne, hogyha egy döntés pecsételni meg a pályázatokat végeredményben, és ami az értékelést illeti, ezt különböző hatóságok végzik. Azt javasoljuk, hogy, hogy áramvonalasítsák ezt is. Például az e, ex post értékelést be lehetne vonni az Opit SEPS-ről készült értékelésbe. Az alapvető átláthatósági szabályoknak meg kell felelni. Annak érdekében, hogy az administratív terheket csökkentsük, azt javasoljuk, hogy az alapvetően az átláthatósági szabályokat kövessék, a Digi Agri szabályokat lehetne követni, vannak bizonyos mérföldkövek, amelyeket fontos lenne elérni és tiszteletben tartani. Mindazonáltal bizonyos intézkedések esetekben, amelyekben fontos a notifikáció, a komp akár 6 hónapot is tölt ezekkel az ügyekkel, és ezért a versenypolitikához vonatkozó késledelmek miatt nehézségek léphetnek fel. További tíz, eh, témákat kell tisztázni az, meg, az egyszerűsített eh, opciókkal kapcsolatban. Nem volt jogbiztonság eh, a segítségnyújtás vagy a támogatás jóváhagyását illetően. A DG Reach és a DG Employment az egyszerűsített költségelszámolási opciót választották különböző szabályok interpretációja és alkalmazása nagyon fontos. Nehéz megállapítani, hogy az infrastruktúra mikor valóban helyi, és mikor eh, részesül eh, állami segítségnyújtásban, vagy olyan infrastruktúrára van szó, amely nem csak helyi jelleget szolgál. A tolmácsok szeretnék jelezni, hogy az előadó nagyon gyorsan olvas fel, tele adattal, amik szinte követhetetlen. A határmenti térségekben a projekteknek a, és a beruházásoknak a végrehajtása egy további eh, pro, eh, problémát vet fel. Az RTC projektek a következő a különböző tagállamok közötti partnerségben létrehozott projektek, és az ilyen típusú projektek végrehajtása, és eh, hát megértjük a bizottság részéről, de mi egy radikálisabb megközelítést alkalmaznak, Meg kellene vizsgálni eh, ez, ezekre vonatkozó kivétel eh, szabályok bevezetését, legalábbis részben. Ami a konklúziót illeti, az utolsó programozási időszak tanulsága, hogy többet kell tenni az áramvonalasítás, a harmonizációs és az egyszerűsítés tekintetében. Köszönöm. Wow. Uh, we wanted to talk about uh, difficulties faced by member states. We've just had a long, long list of difficulties. Hosszú listája van annak, hogy milyen nehézségeik vannak a tagállamoknak. Lehet, hogy jó lenné, hogyha a bizottság ezen szekció végén talán megválaszolná a felmerült kérdéseket, bár ez nincs a napi renden rajta, de jó lenne, ha Kópman úr beszélne erről. De időközben visszatérünk a harmadik hozzászólónkhoz ebben a szekcióban. Pamua Rubel asszony, aki a Fogyasztóvédelmi Versenyképességi Hivataltól érkezett Lengyelországból. Rendkívül örülök annak, hogy itt lehetek, és beszélhetek az állami támogatásról és az eszív alapok témájáról. Szeretném elmondani azt, hogy nagyon rövid lesz az én előadásom, mivel igazából csak azt fogom ismételni, amit a német és görög kollégám is elmondott, és nagyra értelem azt, hogy már előtte mindezt elmondták. Ugyanakkor hadd osszam meg önökkel a lengyel tapasztalatot ezen a téren. A, az Európai Bizottsági kollégák a jövőről beszéltek, és én azt mondanám, hogy Kicsit beszélni kéne a múltról is, mert így lehet a lehető legjobban a jövőt megtervezni, így lehet elkerülni a múlt hibáit. Az állami támogatás a versenyjogon belül, illetve a kohéziós politika részeként kétfajta szabályrendszert tartalmaz az európai politikák szempontjából. A legutóbbi tendencia az az, hogy az állami szabályokat akadályként tekintik a kohéziós alapok szétosztása szempontjából. Egy EU politika végrehajtása igazából az azt jelenti, hogy akadályoz egy másik EU-s politika végrehajtását. Szerintem ez eléggé eh, veszélyes mivel részt vettem állami támogatási kérésekben már nagyon régóta, az állami támogatási perspektíva sokkal természetesebb számomra, ezért felvetnék egy újabb kérdést. Milyen fajta szerepet játszanak eh, az EU-s alapokat, állami támogatás területén? Az milyen mértékben nyújt állami támogatás az EU, és mennyire befolyásolja ez a versenyt, illetve az EU-n belüli kereskedelmet? Kopman igazgató úr már elmondta azt, hogy 20%-a az eszív kiadásainak állami támogatással működő projektekre vonatkozik. Lengyelországban ez más a helyzet, mert 27%-ról beszélhetünk a kiadási oldalon, és 22%-ról minden FC projekt esetében van állami támogatás, tehát Lengyelország lehet, hogy nem a legjobb példa ebben a tekintetben. Mivel kevés az idő, a földterületekre fogok koncentrálni, ahol Lengyelország problémákat látott az ESZIF, illetve az állami támogatás között. A problémákat három részre osztottam, a két különböző szabályrendszer, különböző politikai célkötözések, dupla kötelezettségek. Nem kizárják egymást ezek a kategóriák, néha egy-egy probléma több kategóriába is beletartozhat. Az, hogy különböző kétfajta szabály van, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek egymásnak ellent mondanak, de az, hogy ugyanarra a koncepcióra két eh, definíció van, például az innováció, a projekt, vagy a kedvezményezet esetében, vagy az, hogy nincsenek, eh, nincs egy kimerítő lista arról, hogy milyen költségeket lehet megtéríteni, vagy eh, e-, ezek végletási nehézségeket eredményezhetnek. Az, hogy két különböző célkötözés van, két különböző politika esetében a verseny politika és a kohéziós politika esetében, ezeket ki kell egyensúlyozni. Mit értek ez alatt? A versenypolitika célja az az, hogy megvédje a belső piacot, és hogy biztosítsa azt, hogy ugyanazok a feltételek érvényesülnek minden szereplő számára. Míg a kohéziós politika ugyancsak az, hogy hasonló feltételeket eredményezzen, de úgy kiegyensúlyozza ezeket. Tehát ezért figyelembe kell venni azt, hogy hogyan lehet a feltételeket úgy kiegyensúlyozni, hogy ne um, helyezzünk előtérbe um, szereplőket a kevésbé um, fejlett területeken. A harmadik kategória, amelyről beszélek, ez a kettős kötelesség, ez mindig adminisztratív terheket jelent. Nagyon sok esetben ezek túlzott terhek, amelyek extrém esetben ahhoz vezethetnek, hogy lemondanak az adott projektről. Minden egyes fél, tehát a DJ, uh, DJ régió jogosnak látja a saját eljárását, amely érthető. A kérdés az az, hogy mit lehet tenni az eljárás harmonizálása érdekében. Mindemellett szeretnék gyorsan önöknek példákat mutatni a lengyel tapasztalatból. Az egyik legnagyobb gond, amelyet egyébként a német kollega is említett, az az, hogy különböző módon bánnak velünk az analóg projektekben a támogatás miatt. Vannak központilag kezelt EU-s programok és a kohéziós programok, amelyek viszont a tagállamokhoz tartoznak. Az egyik esetben követni kell a állami támogatási szabályokat, a másik esetben viszont a projektek az elemi támogatási hatályon kívül esnek. Így láthatják, hogy egyfajta rivalizálás lehet a műveleti programok és Horizon 2020 között például különböző differenciók, különböző listák a megteríthető kiadásokról, kevés átláthatóságot és kevés jogi bizony, bizonyosságot eredményeznek. A másik dolog az az, hogy nagyon nehéz egyszerűsített költségmódszereket alkalmazni, ezt már a görög kolléga is elmondta. A másik gond az, az, hogy különbség van a támogatási hiány, illetve a seg- támogatás intenzitás eh, között, erről is beszélt a görög kollega, azt most nem fogom megismételni. Már beszéltem arról, hogy van egyfajta különbség a kohéziós politika, eh, illetve versenypolitika között, de itt azt mutatom meg, hogy hogy néz ki ez a valóságban, és milyen következményekkel jár ez. Lengyelország esetében Két eh, esetben fordul ez elő. Nemrégiben az Európai Bizottság bizonyos tevékenységet jóváhagyott, a DJ Régió jóváhagyott műveleti programok tekintetében, de ezeket nem lehet végrehajtani, mivel nem volt eh, megfelelési kritérium az állami támogatás tekintetében. Ezekről be kellett volna számolni a bizottságnak, és még jelenleg mindig az eljárás folyik. Ez az eset az energia területén a központi fűtés-hűtés programok esetében. A második gond az előbbi programozási projekt, programozási periódusból származik, amikor az új megváltoztatott állami támogatási szabályok életbe léptek, és ezek a változtatások az energiaszektor állami támogatására hatottak ki. A végrehajtási periódusban volt ez már, tehát a végrehajtás közepette történt mindez, és ez olyan helyzethez vezetett, hogy a, pers- a periódus elején finanszírozott projektek, és amit még a régi támogatási szabályok alapján kezdtek meg, ezeket másképp kellett kezelni. Például támogatás mértéke szempontjából, megtérhető költségek szempontjából. Ez késedelmet okozott a kohézis politika végrehajtásában. Jelentős volt a késedelem, ez hónapokban vagy akár években is mérhető. Ahogy mondtam, nem vonjuk kétségbe az egyéni eljárások szükségességét bizonyos esetekben. Ezekre szükség van, figyelembe véve azt, hogy egyre nagyobb a felelőssége a tagállamoknak a különböző szabályozások miatt, de Ez azt jelenti, hogy mindkét DJ-nek is lehet, hogy jelenteni kell. Összegezve ezeket a problémákat Lengyelországban természetesen a harmonizáció, a koordináció lehetne a megoldás, és ezt más tagállambeli kollégák is hangsúlyozták. Nem arról van szó, hogy a szabályokat, az eljárásokat meg kellene szüntetni, a célnak annak kellene lennie, hogy ezeket felülvizsgáljuk, standardizáljuk ezeket, ahol csak lehetséges. Engedjék meg, hogy néhány megjegyzést tegyek még a lengyel példák alapján nagyon röviden. Az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmüket, az az, hogy harmonizálni kell a programozási periódusokon belül a N plusz elvek alapján és a támogatások, ámtámogatások idejét. Kezdeti értékelésre van szükség az ámtámogatások esetében, amikor jóvá hagyják a műveleti programokat, vagy gyorsított eljárás az eszi esetében az ámtámogatás támogatás értelmezése szempontjából kölcsönös elismerése az értékeléseknek, illetve az auditoknak. Felül kell vizsgálni, és egységesíteni kell a definíciókat. Ezt is nagyra értékelnénk. Ezen megjegyzések, javaslatok egy részét már végrehajtotta az Európai Bizottság. Ez számomra bizonyíték arra, hogy ezek jó elképzelések. Köszönöm szépen figyelmüket. Thank you. Another uh, excellent contribution with, uh... Köszönöm szépen. Csodálatos bejelentés volt ez rengeteg nagyon jó példával. Kicsit túl hosszú ugyan, de nem baj. Persze nekünk mindig emlékeztetnünk kell az idő határokra. Sok a nehézség természetesen, és ezért most Kukman úrnak visszaadom a szót, aki majd uh, ad válaszokat fog adni ezekre a nagyon részletes kérdésekre, az inkonzisztenciák kérdésére. Ez szerintem mindenképpen nagyon hatékony lesz. Köszönöm szépen, és én is köszönöm. a tagállami kollégáknak is, és természetesen azt gondolom, hogy a kollégák már utaltak néhány olyan kérdésre, amelyek inkább a múlthoz kötődnek, és nem annyira a jelenhez. Gyakorlatilag szinte mindenki az új MFF kapcsán kérdéseket vetett fel. Itt két politikáról van szó, amelyeknek a célja mégis nagyjából különböző és ugyanakkor a két politikai terület közötti átfedések sem túl nagyok. Láthattuk a Baden-Württembergi kolléga példájából nagyjából 4%-os átfedés van, ahol 20%-os is. Egyébként az átlag ebben a szempontból 10%. Úgyhogy, hogyha alapvető kérdést akarunk feltenni, akkor ez a következőképpen ragadható meg. Vajon az állami támogatási rendszerre vonatkozó sokkal szigorúbb szabályokat a teljes költségvetésre át akarjuk-e fordítani, mert hogyha a bizottság oda akar figyelni a dolgokra, hát akkor ez sokkal több adminisztrációt is jelent majd, tehát hogy egy közös szabályrendszerre van szükség az EFSI-vel együtt, mert akkor bizony azért itt a belső piacra vonatkozólag is lesznek korlátok, vagy hát nehézségek egyértelmű az is, hogy a szerződésből fakadóan, ha nem tudunk teljes mértékben harmonizálni, ami egyébként sosem fog megvalósulni, akkor szabályokra van szükség. Hogyan lehet a közös definíciókat megalkotni? Ez tehát a nagy kérdés, és azt, hogy hogyan lehet az arányosság elvét megfelelően alkalmazni. Szerintem nagyon sokat sikerült előrelépnünk a múlthoz képest, mert bevezettünk egy sokkal egyszerűbb eljárást. Például a Simplified Cost Option-re gondolok, itt a költségekre vonatkozólag, lehet, hogy ezt még tovább is lehetne majd fejleszteni, de az biztos, hogy ez mindenképpen nagyon nagy előrelépésként éljük meg. Vannak persze olyan esetek is, amikor továbbra is kapunk értesítéseket, de azért engem nagyon meglapna, meglepne, hogyha évente 5 vagy 10-nél több ilyen probléma lenne éves szinten, tehát én ezért akár tűzbe is teszem a kezemet. Nagyjából mondjuk 5 évente egy FSIS projekttel kapcsolatban lehet ilyen probléma. Ezekben az esetekben egyébként bizony találtunk problémákat versenyjogi szempontból is. Hadd mondjak erre egy példát. Például az uniós standardek által előírt ipari berendezések, Nos, hát ezeknek a támogatására alapvetően nem engedélyezzük az állami támogatásokat azért, mert ezeket a vállalatoknak maguknak kell az Európai Unió teljes területén megvalósítania. Hogyha ezt most állami támogatásokkal segítjük, akkor annak versenytorzító hatása van. Tehát vannak esetek, de tényleg nagyon kevés. Ezeknek a kivizsgálása néha egyébként hosszabb időt vesz igénybe, mert, mert ezek tényleges problémák. Nézzük például az autópálya építési koncesziókat ismerünk ilyeneket is, de nem minden autópályaépítkezés esik egyébként állami támogatásos rendszer alá, hogyha vannak koncesziók, és túl kevés a koncesziós cég a belső piacon, egyébként itt néhány nagy csoportról van szó, és hogyha felmerül annak a lehetősége, hogy túl nagy a kompenzáció, és nincsen nyilatkozat. Itt nem 5 vagy 10 millió euróról beszélünk, hanem mondjuk több 10 vagy több, akár több 100 millió eurós beruházásokról. Ezeknek természetesen nagyon nagy hatása lehet a versenyhelyzetre. Ezen kívül ne felejtsük el azt sem, hogy ennek azért nagyon nagy hatása van az adott tagállam költségvetésére is, hogyha túlságosan támogatják a tagállamok a cégeket. És hogyha a versenytársak úgy érzik, hogy a verseny torzult, mert kaptak állami támogatást, akkor is szólnak majd nekünk, és majd kivizsgáljuk az adott ügyet. És nem is véletlen az, hogy ilyen hosszú ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása, így tudjuk biztosítani azt, hogy tényleg nagyon szigorúan tudunk eljárni. A koordináció Van egy koordinációs iroda, amely tartja velünk a kapcsolatot, és azt hiszem, hogy a felvetett ügyeket már például első fokon is el tudjuk bírálni, az innovációs központok, vagy a PPP konstrukciókban a privát szféra részvétele vagy ilyen körbekerítések. Hát az innovációs kollégák is nagyon hosszasan ismertették a helyzetet. Biztos vagyok benne, hogy a DG régiós és a DG, budgetes kollégák is egyetértenek velem abban, hogy itt nagyon nagy szükség van arra, hogy tanuljunk, és egyáltalán nem akarok magyarázkodni, vagy, vagy olyan érzést kelteni bárkiben, hogy nem akarjuk meghallgatni ezeket a problémákat. Nagyon szívesen meghallgatjuk, másnak a véleményét, de általános értelemben a politikákról ennyit tudtam elmondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon röviden, jó? Csak felvetni szeretnék valamit. Tulajdonképpen mi az egyszerűsített költségopcióval dolgozunk, ez az új pénzügyi rendeletben szereplő lehetőség, és ezt tulajdonképpen a bizottság már alkalmazza június óta. Nagyon fontos az audit és az ellenőrzés kérdése. Természetesen mi a már meglévő értékeléseket is alkalmazzuk, úgyhogy ezek mind olyan gondolatok, amelyeket mi már az új pénzügyi rendelet alapján már most is alkalmazunk. Elnök, köszönöm szépen a válaszokat, és nagyon köszönjük a kollégák meghívását. Minden bizonyal a kollégák fel fogják venni önökkel a kapcsolatot, és most visszaadnám a szót a jelentéstevőnek. Rendben, hát akkor először is szeretném megköszönni mindazokat az információkat, amit kaphattunk, és lehet, hogy ebben a pillanatban úgy tűnik, mintha itt különböző dolgokról beszélnünk, de igaziból ezek nagyon is összefüggenek, mert bizony már részben meg is érkeztek ezek az új lehetőségek, ahogyan ezt a DG régiós kollégák is elmondták, akikkel együtt dolgozzunk a közlekedési ügyekben, de a számvevőszéket is említhetném ebből a szempontból, és a DG Kompal, illetve a DG Büdzsével is együtt működünk, mert azt szeretnénk elérni, hogy minél kevesebb legyen a munkanélküli, és hogy a kedvezményezettek is jól tudjanak jól tudják felhasználni az európai költségvetést, amely költségvetés egyébként egyre bonyolultabb, mert egyre több politikával foglalkozunk Európai Uniós szinten, és önök is utaltak már arra, hogy itt ugye ezeknek a támogatásoknak az adminisztrációja, vagy bürokráciája is aggasztó lehet. Mi attól félünk egy kicsit, hogy az európai hozzáadott érték közvetlen támogatások, vagy a különböző politikák, vagy az állami támogatási politikák esetében azt szeretnénk, hogy konstruktív és pozitív kép alakuljon ki a hatóságokban, épp úgy, mint a közvéleményben. Éppen ezért azzal a célral dolgozunk itt, hogy minél egyszerűbb legyen pénzügyi szempontból is ezeknek a szabályoknak az alkalmazhatósága, és ajánlásokat fogalmazunk meg, amelyeknek pont ez a célja, az egyszerűsítés. Minket egy kicsit aggaszt az, hogy az európai költségvetésről az a kép alakuljon ki a közvéleményben, hogy túl bonyolult, és hogy nagyon nehezen megragadható, nagyon szövevényes, és ezért aztán más alternatívákat keresnek az érintettek, pedig inkább egy kiegészítésben kellene gondolkodni, ki tudjuk egészíteni egymást. A bizottsági úriember is elmondta azt, hogy milyen intézkedésekről születtek döntések, ezeket majd mi is meg fogjuk még vizsgálni, mielőtt jogszabályá válnának természetesen vannak olyan szabályok is, amelyek esetében nem valósítható meg a kiegészítő jelleg, mert két különböző célról van szó, és ezek a különböző célok különböző definíciókkal rendelkeznek, de nem szabad, hogy ezek egymásnak ellent mondjanak. Ez szerintem az egyik legfontosabb üzenetünk. Köszönjük szépen! az elhangzottakat, és majd felveszük a kapcsolatot az Európai Bizottsággal, hogy az önök érdeklődésére és kétségeire minél hamarabb választ tudjunk adni. Köszönöm. Um, at, at this stage, um... Köszönöm szépen. Nyilván önök is tudják, és már rájöttek, hogy nem Kreszle asszony vagyok. Sajnos nem tudott itt lenni, nem tudta vezetni ezt az ülést, de sajnos nekem is el kell mennem egy másik ülésre, úgyhogy a Szender asszonynak adom át az elnökletet. Ő tehát az elnök és a jelentéstevő egy személyben. Tessék, köszönöm szépen. Yeah. Thanks. Then now we, uh, sorry, voy a, voy a, sí, voy a hablar. Hát akkor spanyolul folytatom. Akkor most Hogyha nincsenek kérdések, akkor rátérünk a következő prezentációra, amely pedig nem más, mint az, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy javítsuk az implementációt az állami támogatások tekintetében, épp úgy, mint az európai finanszírozásokkal kapcsolatban. Ezeknek a kiindulási pontja Prokop úr felszólalása lesz, aki az Európai Számvevőszéktől érkezett. Önni a szó, köszönöm. Um, köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Bizottság, Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak erre az állami támogatásokról szóló eh, meghallgatásra. Nyilván önök is eh, tudják, hogy eh, ami az állami eh, támogatásokat eh, illeti. Eh, ez a 2016-os előadáson alapul, mely szerint további erőfeszítésekre van szükség az állami támogatásoknak való megfelelés érdekében, és a 2015-ös és 2016-os jelentéseket veszem alapul. A külön jelentésünkben a 2010-14-ig terjedő pénzügyi éveket vettük alapul, 50 esetben állapítottuk meg, hogy nem feleltek meg az állami támogatásának, 16 esetben pénzügyi hatása is volt ez, ez általában 13 és fél százaléka az általános becsült hibaszintnek, Nyilván önök is tudják, hogy ezek a e, projektek a de minimis e, e, szabály alá tartoznak, és ezért ezek az adatok. Ezeket, négy, ezeket a hibákat négy kategóriára osztottuk, azok, amelyek a leginkább érdekesek, ahol túl ma, nagy a segítségnyújt, vagy a, a intenzitás, ennek ebből tíz volt olyan, aminek pénzügyi hatása volt, és egy év volt, ahol eh, nem volt hatás eh, ebben a kategóriában. Eh, emellett megnéztük a, meg, a szabályoknak való meg nem felelés problémáját, megnéztük, hogy a bizottság mit tett, ami a feltárási tevékenységet illeti, a Digi Régió számos állami támogatási hibát vett fel, vett fel, illetve DG sok problematikus támogatási sémát vett fel, azonban a tagállamok nem figyelnek elég oda az audit az állami szab- támogatási szabályoknak való megfelelésre. De annak során, hogy meghatározzák a hiba típusokat, hiba okokat, stb. Ami a hibákat illeti, azt látjuk, hogy a Digi Régió pénzügyi kiigazítást követelt, de nincsen a de Digicomp részéről nem volt jelentős visszakövetelés. Ami az ex ante szabályrendszert illeti, pozitívnak értékelték az állami támogatási keretet, de a DG kompa a monitoring eh, tevékenysége során számos hibát eh, felvetett, és eh, ez nem esett teljesen egybe az értékeléssel. Egy fontos téma, ahogy már többen is említették, a, D, a GBER általi update, a 2014-es GBER-ről van szó, ez a jelentésből kiolvasható amúgy is, és azt látjuk, hogy azok az intézkedések, amelyeket a 2014-es Giber eh, fedett le, és a eh, kiadásokra vonatkozóan úgy tűnt, hogy kétharmadot fedez le, illetve 74 eh, százalékot. Fontos modifikáció e, ebben a hatály, illetve az ösztönző hatás végrehajtási e, vagy e, hatá, hatása is változott. A szabályoknak való meg nem felelés feltárása is egy fontos téma. The, um special report, as I said, covered uh, the years uh, 10 to 14. We have um, ami a külön jelentés, 2010-14-es külön jelentést illeti, a 2015-ös időszakra vonatkozóan három üzenetünk van. Még mindig van meg nem felelés állami támogatási szabályokra vonatkozóan, de úgy tűnik, hogy kevesebb ilyen, szabály, kevesebb ilyen meg nem felelés van, aminek pénzügyi hatása is van. Ami pedig ezt illeti, ez összefügg azzal, hogy egyrészt 2014-es Gibernek köszönhető, ahogy ezt említettem, a ez ösztönző hatást, illetve a retrospektív, tehát visszaható hatályú alkalmazást. 2015-re 7 esetet találtunk, ennek ebből három volt pénzügyi hatással, 11 esetet találtunk 2016-ban, de nem volt ebből egynek sem pénzügyi hatása. Akkor most kitérnék arra, ebben a külön jelentésben megpróbáltunk azonosítani néhány jó gyakorlatot is. Az egyik az általános eljárásokra vonatkozott, amely minden pénzügyi támogatásra vonatkozott, Dánia, Portugália. Az összes legislatív javaslat értékelésére sor került, a másik pedig egy jó gyakorlat Portugália, ez egy ez a de minimis mm, plafonra vonatkozott. Portugália egy központi regisztert vezetett be a de minimis esetekre. Azt láttuk, hogy szinte minden hatóság, és ezt hallottuk a kollégák részéről, nagyon, át, nagyon komplexnek tartja a szabályokat, 90 és 100 százalék között legalábbis. tehát mindenképpen jó lenne további képzést kapni, egy iránymutatást kidolgozni, illetve a tagállami állami támogatási hivatal mm, szakértelmét kihasználni. Ami a bizottságot illeti, a közös action plan, amit a DigiRegio és a DigiCom dolgozott ki, a bizottsági kollégáktól hallottuk, hogy ez hogy működik, hogy javítsuk a, az állami támogatási szabályok alkalmazását, fontosnak tartjuk azt, hogy a szabálytalanságokról szabálytalanságokat rögzítsék IMS és MAPAR rendszerben, hogy a hibák átfogó elemzését el tudják végezni. A bizottság emellett biztosítania, bizottságnak biztosítania kell azt, hogy a e, audit hatóságok ellenőrzései megfelelőek, és további támogatást adni a tagállamoknak. Köszönöm szépen, ezzel le is zárnám az előadásomat, köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel egy kicsit körbejártuk a témát, sőt, azt hiszem, hogy Itt az újdonságokról is esett szó, az új javaslatokról, amelyeket az Európai Bizottság megfogalmazott, és hát remélem, hogy minden a jó irányba fog tovább fejlődni. Most pedig megadnám a szót az Európai Bíróság képviselőjének, aki arról fog beszélni, hogy hogyan néznek ki az eljárások mind a két oldalon, tehát az állami támogatások és az európai finanszírozás területén. Ja, és elnézést kérek, mondja az elnök, itt van Fernández asszony még, aki hozzá szeretne szólni. Köszönöm szépen. Én még szeretnék hozzászólni ahhoz, amit a számvevőszéktől hallottunk, ami az ajánlást illeti a DG Régiónak adott ajánlásokat végrehajtottuk. Ezt az elsőre az Action Plan ad eh, választ, a tagállamoknak iránymutatást adunk, ami a szabálytalanságok eh, listázását illeti a szabálytalanságokat, illetve a hibákat részletesen listázzuk, és idén statisztikákat is ide e, e, ehhez hozzáfűztünk a tipológiát illetően, illetve az audit hatóságoknak iránymutatást adunk, ahogy elmondtam, e, egy részletes audit checklist alkalmazásával. Köszönöm szépen. Muchísimas nagyon szépen köszönöm. Biztos vagyok benne, vagy biztos voltam benne, hogy a határidőkkel kapcsolatban azért itt lesz még javulás a számvevőszék részéről. Bárki más hozzá szeretne ezt szólni, ha nem, akkor viszont megkapja a szót az utolsó felszólaló Wagner úr, aki az Európai Bíróságtól érkezett ide, hogy ő eljárásjogi szempontból értékelje ezt a két fajta támogatást, tehát az állami és az európai támogatást. Az Európai Bíróság következik. Köszönöm. Ah, sí, sí. Wagner, tiene Wagner úr. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők, nagyon örülök annak, hogy meghívtak ide, és hogy az uniós finanszírozások, illetve az állami támogatások összeférhetőségéről szólhatok. Itt jogi és pénzügyi, illetve jogi és pénzügyi összeférhetőségről szeretnék beszélni. Ami a jogi oldalakat illeti, úgy látom, hogy 2010 óta azt láthatjuk, hogy egészen máig kiterjedőleg az, Euró- a szállami támogatások lezárt ügyei sokkal számosabbak, mint előtte akár eltelt 20 évben. Ami a mezőgazdaságot illeti, így sokkal alacsonyabbak a statisztikák, és hogyha pontosabban szeretnénk tudni a helyzetet, akkor nem csak a az állami támogatásokat kell megvizsgálni, hanem a strukturális alapokra vonatkozó eljárásokat is, ahol azért sokkal kevésbé kedvező a helyzet. Már csak azért is mondom ezt, mert itt nagyon sok fellebezésre került sor, és ezek, ezen esetekben gyakran befogadhatatlan esetekről kellett döntenünk. Itt három nagy olyan eset volt, amelyben konkrétan a kohéziós alapok és az állami támogatások ütközéséről, összeférhetetlenségéről volt szó. Ez azzal magyarázható, hogy az Európai Bíróság nagyon ritkán tud nyilatkozni a kohéziós politika és az állami támogatások összeférhetőségéről, és viszont, hogyha probléma van, akkor hozzánk fordulnak. Ahogyan 2018. május 3-án a European Dynamics ügyben az Európai Bíróság már kimondta ez ezzel kapcsolatos véleményét. Úgyhogy én az ellenőrzésről fogok beszélni, arról, hogy a 107-es cikk alapján hogyan valósulnak meg az állami támogatások és a közös agrárpolitika, illetve a gazdasági és szociális kohéziós politika és az állami támogatások összeférhetősége hogyan valósul meg. Az egyensúly megtő, megtartása érdekében az uniós bíráknak az ellenőrzéseiket modulálniuk kell. Nézzük a mostani témánk szempontjából releváns kérdéseket. Én most nagyon sematikusan fogok fogalmazni. Természetesen az igazi életben azért ez egy sokkal árnyaltabb helyzet. Ami a 107-es cikk értelmében az intézkedéseket illeti, az Európai Bíróság úgy gondolja, hogy teljes mértékű ellenőrzést kell végezni ennek értelmében. Ami viszont az összeférhetőséget vagy összeférhetetlenséget illeti, az Európai Bíróság ezzel kapcsolatban már az 1980-as évek óta mindig úgy gondolta, hogy ez csak az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik, ahogyan ez egyébként már a 2014. február 24-i ügyből is kiderült, ahol az Európai Bíróság azt mondta, hogy nem kompetens egy előzetes jogel, jogértelmezési kérdésben, az állami támogatások összeférhetőségének kérdésében. Ami az uniós szabályokat illeti, illetve a bíróság joggyakorlatát illeti, mi gyakorlatilag a teljes ellenőrzés mellett teszünk, teszünk le a voksokat. Ami a finanszírozást illeti, az uniós finanszírozás kohéziós politika esetében itt megint csak egy állandó joggyakorlatra tudok hivatkozni, amely részben például a 2018 március 1-i illeti. Erre kérnék mindenkit, hogy ezt olvassa el. Nézzük most, hogy a 107-es cikk értelmében mikor van szükség, vagy mikor van lehetőség az állami támogatások igénybevételére. Volt egy régi ügy, egy németországi ügy 97-9-ben, amikor az bírósághoz fordultak előzetes jogértelmezés esetében egy fagyasztott marhahús termékek importjával kapcsolatos kérdésben. Az Európai Bíróság ekkor azt mondta, hogy a nemzeti ö, vám támogatás nem jelent állami támogatást. A bíróság itt azt mondta, hogy ebben az esetben a kontingens felosztásában való nem befogadott vámbevételek nem számítanak állami támogatásoknak, ezeknek a kompenzációja nem számít állami támogatásnak. 1993-ban az Európai Bíróság már kimondta azt, hogy hogyan néz ki a különbség az állami támogatások esetében közvetlenül vagy közvetett módon valósulhatnak meg állami hatóságok részéről. A 2007-es ügyben Európai Bíró Bizottság kontra Dánia esetben azt láthattuk, hogy nem csak a közvetlenül az állam által adott támogatások számítanak állami támogatásnak, hanem a közvetett formában kiadott támogatások is még akkor is, hogyha ezek nem állandóak, és nem az állami kincstárból származnak. Ilyen értelemben egy sokkal korlátozóbb jellegű korábbi bírósági ítéletet semmisé tettünk. Ami a szállami támogatásokat illeti, a FEDER és más uniós támogatási rendszerek, vagy a kapom keresztül biztosított támogatási rendszerek összeférhetősége az állami támogatásokkal a következő fejezet. A 36-os cikk értelmében a versenyszabályok a mezőgazdaságra csak az Európai Parlament és a tanács által meghatározott módon értelmezhetők. Itt az állami támogatásokra vonatkozó ellenőrzések szempontjából a 2010. december 12-i Holland-Mált kontrabizottság esetet húznám fel. Itt a közös piaccal ellentétes célok megvalósulását említeném, de ez még a közös piaci időszakra vezethető vissza amikor a mezőgazdaságra vonatkozó iránymutatásokat vizsgáltuk meg. Ezen állami támogatásnak meg kell vizsgálni, hogy mennyire van jó hatása az adott régióra. Ezekben az esetekben az európai a közös agrárpolitika fontosabb, vagy hát magasabb rendűnek számít, mint a mm, versenypolitika, és ebben az esetben az Európai Bizottságnak a termelékenységre vonatkozó előírásait kell megváltoztatnia. Vagyis amikor túltermelési válság alakul ki, ezzel kapcsolatban az Európai Bíróság azt mondta, hogy nem kompatibilis a például maláta termelés akkor, hogyha ennek nincsen megfelelő piaca az európai gazdasági térségen belül. Most pedig visszatérnék azokhoz a bírósági döntésekhez, ítéletekhez, amelyek a kohéziós politikával kapcsolatosak. Itt az első ügy nagyon általánosan fogalmaz, a gazdasági és kohéziós politika és az állami támogatások összefüggésében, a másik pedig egy, hát majd megpróbálom leegyszerűsíteni, mert ez egy rendkívül technikai jellegű mm, ügy lesz, ami ráadásul a 90-es évekre vezethető vissza. 2008 Hotel Cipriani kontra bizottság esetben az Európai Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kohéziós politika, illetve a versenypolitika két külön és önmagában önálló politikája az Európai Uniónak. A kohéziós politika célja a szociális kohézió, és hogy a, hetes, a 107-es cikkben szereplő derogációkat kell ilyen szempontból figyelembe venni, de úgy, hogy a versenytorzító hatásokat a lehető legnagyobb mértékben megpróbáljuk kikerülni. Ami a regionális támogatásokat illeti, itt van kompatibilitás, ugyanakkor nincsen hierarchia a két fajta támogatás között tehát a kohéziós politika nem magasabb szintű, mint a regionális politika, és fordítva sem igaz ez. A bizottságnak ezekben az esetekben rugalmasabb hozzáállást kell biztosítania. Itt nagyon röviden hozzáfűzném azt is, hogy azért már akkor is azt mondta a bíróság, hogy a 98-as iránymutatásokban szerepelnek olyan intézkedések, amelyek a regionális szempontokat és a strukturális szempontokat próbálják meg összehangolni, és mindezt a versenyszabályokkal is megfeleltetni. Aztán itt van a 2011-es Comitato Venezia Vole Vivere kontra bizottság eset. Ebben az esetben a, bizottság, a bíróság érvelését az alapozta meg, hogy a versenyszabályokat figyelembe kell venni. Aztán van itt egy másik eset, Olaszország kontra bizottság 2005-ös ügy, itt pedig a strukturális alapok 98-as felhasználásáról volt szó. A kifizetett előlegek összeférhetősége a tagállami állami támogatásokkal. Ugye itt a benyújtott számlákkal kapcsolatban is felmerültek problémák, mert ezek bizonyították azt, hogy olyan célokat támogattak állami támogatásból is, amelyek tulajdonképpen a, a strukturális alapok alá tartoznak. Az Olaszország kontra bizottság ügyben azt olvashattuk, hogy alapvetően kedvezményezettek tevékenységét kell megvizsgálni ezekben az esetekben. A bíróság ezért a fellebezést visszautasította Olaszország részéről. Ebben az esetben pedig egy fontos célt állapított meg az Európai Bíróság a jó pénzügyi kezeléssel kapcsolatban egyfajta költségvetési fegyelmezett magatartásra hívta fel a figyelmet, és úgy gondoltuk, hogy a bizottság igenis, és bekérhet bizonylatokat a köztes kifizetések és a végszámlák esetére is. Itt pedig nem akarok visszatérni a 2007. december 12-i Olaszország kontra bizottság T308 per 05-ös ügyre. Erre azért nem akarok most kitérni, mert ez nem tenne hozzá túl sok új információt a már elmondottakhoz. Itt gyakorlatilag kicsit karikatúrá, karikírozva a kockázati tőke kérdésére tértünk ki. Itt az Európai Bíróság úgy gondolta, hogy azonos elbírálást kell biztosítani a feleknek, és azt mondta ki, hogy különböző esetekről volt szó, úgyhogy különbözőképpen kell ezeket kezelni, akkor, amikor kockázati tőkét vonnak be a finanszírozásba, és köztes finanszírozó szervek is közbelépnek. És végül még egy nem olyan régi ítéletre is felhívnám a figyelmet, ez a Néria eset. Nézzük először a tényeket. Ebben az esetben a kontextus nagyon érdekes a mai napunk témájával kapcsolatban. Jogi szempontból a bírósághoz csak a kivételi szabályokra vonatkoztatva előzetes jogértelmezéssel küldték be nekünk ezt az ügyet. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Sí. Köszönöm szépen. Hát ez egy nagyon technikai prezentáció volt. Egy részét megértettem, nem mondom, hogy az egészet, de köszönöm. Esetleg hozzá kíván-e szólni bárki? Bizottság válaszolna erre a felszólalásra valamilyen formában, hogyha nem, akkor jó, mégis. Hogyha nem akarnak többen kérdést feltenni, akkor még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttek, és a különböző prezentációkat majd újra és újra el fogjuk olvasni. Azért is mondom ezt, mert fel kell készülnünk a következő vitákra, a 2020 utáni időszakra vonatkozó költségvetés kapcsán. Tudom, hogy itt szinte mindenki a tagállami, vagy regionális, vagy más kedvezményezetti szempontokat próbálta feltérni, feltérképezni, és azt, hogy milyen különböző lehetőségek mutatkoznak a finanszírozásokban, milyen szabályozásokat kívánunk felállítani, hogy egy igazságos és egyszerű rendszer tudjunk kialakítani az összes gazdasági, illetve szociális szereplő számára az unión belül. Itt a gyakorlatban azt a célt szeretnénk megvalósítani, hogy egyrészt figyelembe tudjuk venni mindazokat az aspektusokat, amik egyre jobban teljesítenek, és ugyanakkor a mm, tagállami adminisztrációk, illetve kedvezményezettek részéről felmerülő kérdéseket még esetleg megvizsgálhatnánk, hogy hogyan lehet ezekre megoldást találni, és a különböző számvevőszéki, illetve európai bírósági esetekből kiindulva megtanultuk azt, hogy melyek azok az esetek, amelyek általában problémásabbak, és hogy hogyan lehet egyfajta hierarchiát kialakítani a különböző támogatások között, vagy hogyan egészíthetik ki egymást ezek a különböző támogatások, az európai politikák, illetve a versenypolitikai célok között. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan problémakör lesz, amivel minden bizonyan sokat fogunk még foglalkozni, például a az európai költségvetés kapcsán, hiszen nagyon sok ambíciót fogalmaztunk meg a költségvetéssel kapcsolatban, és hát reméljük, hogy majd a jövőben is fel tudjuk venni a kapcsolatot önökkel, hogy bizonyos kérdéseket, bizonyos elemeket egy kicsit mélyebben meg tudjunk vizsgálni, és hogy hogyan lehet megoldást találni ezekre a problémákra. Most már minden bizonyal jobban látjuk a helyzetet, sokkal komplettebb képünk alakult ki. Ugye itt különböző politikákról van szó, amelyeknek különböző a célja, de hát azért mégiscsak van egy nagy közös végcél, amely nem más, mint hogy a gazdasági politikák, illetve az uniós szociálpolitikai célokat össze tudjuk hangolni, hogy legyen európai hozzáadott érték, és hogy ezeket olyan európai szabályokkal tudjuk rendezni, amelyek kiegyensúlyozottak, átláthatóak, és egy olyan keretet biztosítanak, amely igazságosnak mondható. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttek, mindent felírtunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség volt számunkra, hogy a bennünk felmerült kérdések egy jó részére ma választ is tudtunk kapni. az új uh, költségvetési időszakra nézve már előre el kell gondolkodni annak az implementációja és ellenőrzésének kérdéseiről is. Még egyszer köszönöm szépen, és most pedig következik a következő napi rendi pontunk. Sí. Pues pasamos entonces al... Jó, hát akkor jöhet a következő napi rendi pont. Ez egy számvevőszéki különjelentés, amely egyébként a 2017-es mentesítésbe fog helyet kapni, ez pedig az Európai Kiválósági Központokra vonatkozik, biológiai, vegyi kérdések, illetve nukleáris energiára vonatkozó kérdések tartoznak ide, ahol az európai szem, számvevőszék úgy gondolja, hogy még további kiegészítésekre van szükség. Jakobsen asszony jött el hozzánk, és neki is adom meg most a szót. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak nekünk arra, bemutassuk a külön jelentést a atom biokémiai kiválósági központokra vonatkozólag. Ez a kezdeményezés a legfontosabb kezdeményezés annak érdekében, hogy a biokémiai, a, illetve atomfenyegetettséget csökkentsük ez a fenyegetettség lehet a gazdaság, az egészség, a környezet számára. A kezdeményezést a DJ Defco irányítja, és 2003 óta 109 millió eurós költségvetéssel rendelkezett, a következő periódusban pedig 130 millió volt a költségvetés. A cél az az, hogy erősíteni lehessen ezen testületek képességeit, hogy szabad tudjanak nézni ezekkel a fenyegetettségekkel, és hogy az együttműködést támogassák az illetékes regionális és nemzeti hatóságok között. Az auditunknak két célja volt, először is szeretük volna nyomon követni, hogy milyen fellépést tett az IES, hogyan hallgatták végre a javaslatokat, amelyeket a 2014-es előző különjelentésünkben fogalmaztunk meg a kezdeményezés létrehozásakor. Ez a kezdeményezés hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen a biokémiai atomfenyegetettség az Európai Unió, Unión kívül. Megvizsgáltuk azt, hogy a bizottság és az ES megfelelő kockázatkezelési megközelítést alkalmaztak-e hogy a kezdeményezést megfelelően kifejlesztették a partnerországokkal, és hogy eh, hatékonyan vizsgálták-e meg, hatékony monitorozás volt-e ezeket eh, az eredményeket, amelyeket ezekben a kiválósági központokban értek el. A kezdeményezés hozzájárult ahhoz, hogy ezek a vegyi biokémiai attól fenyegetettségek csökkenjenek, de további kihívások vannak még. A bizottság és az ES a hat ajánlásból hármat hajtott végre, és részlegesen végrehajtott kettőt. Ugyanakkor az a, az ajánlás, hogy az EU támogatását a, az EU számára legrevalánsabb biztonsági területekre koncentrálják, ezt nem valósították meg azt is láthattuk, hogy nincs még megfelelő kockázat monitorozási megközelítés. A bizottság a partnerországoknak eszközt, módszertant ad annak érdekében, hogy a saját igényeiket felmérhessék, és hogy nemzeti eh, akcióterveket eh, dolgozzanak ki ezen fenyegetettségek csökkentésére. Viszont eh, az a fajta iránymutatás, hogy hogyan lehet a kockázatokat beazonosítani, prioritizálni, ez nem elegendő és a bizottság nem reagál elég gyorsan a tagállamok támogatási kérelmeire. A legtöbb partnerországban egy kapcsolattartó szemet kijelöltek, a projektek többnyire eredménnyel jártak, és az érintettek főként a kapacitásnövelési gyakorlatokat értékelték. Ugyanakkor a regionális együttműködés továbbra is várat magára, míg az EU delegációk bevonását javították az előző audit óta, továbbra sem eléggé aktívak abban, hogy mobilizálják a politikai akaratot. Az Európai Bizottság főigazgatóságai között és működés is korlátozott volt. A bizottság előrelépés monitorozása megfelelő, az indikátoraik megfelelőek, és az adatgyűjtés viszont nem igazán segíti elő a kezdeményezés hatásainak megvizsgálását. Mit, ajánljuk? Mit ajánlunk? Azt, tovább, azt ajánljuk, hogy az ES, illetve a bizottság prioritizálja a fellépéseket a szisztematikus kockázatfelmérés által, a regionális dimenziót erősítsék, erősítsék az Európai Unió delegációinak részvételét ebben a kezdeményezésben, szinergiákat és más alapokat azonosítsanak, növeljék az elszámoltathatóságot, a tevékenységek láthatóságát, a monitorozást értékelés is javítsák, és összességében a web oldalon is elérhetővé kell tenni a tevékenységeket. Az ES és a bizottság elfogadta ezt a hat ajánlást, és köszönöm az ő konstruktív együttműködésüket az audit során. Köszönöm a figyelmüket. muchísimas eh, gracias, Köszönöm szépen, Jakob asszony. Most a frakcióm nevében elnézést kérek Válcsitis úr nevében, aki nincs itt. Úgyhogy annyit szeretnék elmondani az ő nevében, hogy először is elismeri a szemvevőszéki jelentés teljességét, mindenre kiterjedő voltát, és egyetért azzal is, hogy az Európai Számvevőszék mit talált, és hogy milyen ajánlásokat fogalmaz meg ezekkel kapcsolatban, és még két megjegyzést szeretne hozzáfűzni. Először is azt, hogy szükséges a regionális dimenzió erősítése, ami a kettes számú ajánlásban szerepel, és a második gondolat az az, hogy a regionális együttműködés rendkívül fontos a közös célok meghatározásának szempontjából, illetve abból a szempontból, hogy regionális választ tudjunk adni a kérdésekre. Ezen kívül erősíteni kell ennek a kedvez, ke, kezdeményezésnek a szerepét az unión belül, nagyobb koherencián keresztül, nagyobb konzisztencián keresztül, aminek az lenne a célja, hogy jobb kapcsolat alakuljon ki a különböző európai prioritások, illetve a tagállami politikák között. Teljes mértékben egyetért azzal is, hogy kezdeményezés és a kiválósági központok, amelyeknek az a célja, hogy a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokra vonatkozólag szerepeljenek a biztonsági párbeszédben, és általában a politikai párbeszédben hosszú távon, megint csak azért, hogy az együttműködést tovább lehessen javítani. Én pedig személy szerint szeretnék utalni arra, hogy a bizottsági magyarázatok, amelyek arra vonatkozónak, hogy milyen nehézségek alakulnak ki és egy általánosabb megközelítéssel kapcsolatban, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a bizottság kiterjesztette a tevékenységét, és egyre inkább arra van szükség, hogy ne egy irányított jellegű politikáról beszélünk, ne csak az uniós központokból irányított politikák legyenek ezek, hanem különböző régiókban és az afrikai partnerországok részéről is legyenek célok, és a saját kezdeményezéseiket ők is tovább tudják vinni, hiszen egyre nagyobb kockázatokról beszélünk bizonyos területek esetében, vagy bizonyos regionális aspektusok figyelembevételével. Én egyébként a Magreb országokkal is foglalkozom, tehát ismerem az észak-afrikai helyzetet, és hát az is igaz, hogy azért itt voltak visszalépések, és bizony a helyi kormányokkal való együttműködés nem mindig optimális. És végül pedig még egy kérdésem is lenne Jakobzen asszonyhoz, hogy vajon önök mit gondolnak arról, hogy 2015 és 2017 között a kezdeményezésben dolgozó munkatársak száma 50%-kal csökkent. Szerintem ez óriási szám. Egy ilyenfajta kezdeményezés rendkívül sok feladatot rejt, és hogyha ennyire mm, drasztikusan csökkentették az érintett munkatársak számát, ezt figyelembe vették-e önök is, és mit gondol erről? akkor, amikor az ajánlásokat megfogalmazza. Ezeket jó lenne, hogyha a mentesítési eljárás kapcsán mi is meg tudnánk fogalmazni majd. Figyelembe véve főként a jövőre vonatkozó ajánlásokat, és azt, hogy az uniós munka tovább fog erősödni a szomszédainkkal. Köszönöm szépen! Sí, perdone, perdone, señora Jakobsen. Ja, ah, és még bocsánat, Jakobsen asszony. Először azért megadom még a szót a bizottság képviselőjének, Edi Mayernek, jó? Itt van? Igen, itt van. Ő pedig helyettes főigazgató a DEFCO főigazgatóságnál nukleáris energiával foglalkozik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és hadd hangsúlyozzam, hogy nagyon jó az együttműködés a számvevőszékkel, nagyon jó volt az együttműködés a tanulmány elkészítésében, nagyon jó volt együttműködni, dolgozni velük, és ez nagyon hasznos volt. 2011-ben nulláról indult a munka, és csak egy hát homályos gondolat volt ez az egész, és aztán egy nagy siker lett belőle. Nyolc régióból 60 ország működik együtt, Pakisztán, Afganisztán is bekapcsolódtak nem régiben, nagyon nehéz hely, biztonsági helyzetben vannak ezek az országok, és hajlandóak a biztonsági kérdéseket közösen megvitatni. Már csak erre, erre is büszkék eh, kellene, hogy legyünk másnak. Ezt nem sikerült elérni. Köszönöm még egyszer a számvevőszéknek a munkáját. Igen, ami az utolsó hozzászólását illeti, ez főleg a közös kutatási központban dolgozó kollégákat érintette, és akik a különböző országokban működő eh, action eh, planekben vettek részt, és ez eh, egy kicsit lelassította a folyamatot, hogy minden ország létrehozza ezt a cselekvési tervet, ez újra helyre kellett állítani a rendet. Nagyon átfogó témáról van itt szó. Kezdetektől fogva egy nagyon ambíciózus célkitűzéssel állunk itt szembe. Ez főleg a természeti, a baleseten alapuló, illetve terrorista eseményekre vonatkozik, CBRN, illetve az robbanószerek, re is kiterjedhet, tehát nagyon széles körű hatáskör, ö, ö, hatályról van szó, de ez hát megfelel a mindennapi biztonsági helyzetnek. Igen, egy kis vita felmerült köztünk és a szembevőszék között az a kapcsolatban, hogy hogyan kategorizáljuk az kockázati típusokat. Természetesen egyrészt az országokon múlik, hogy meghatározzák, hogy miben akarnak együttműködni. Mi nem kényszerítünk senki egyik országra rá semmit. Az adott országok határozzák ezt meg országos vagy regionális szinten, de persze nem mindig ugyanaz a prioritásuk, mint nekünk az, az Unióban. Ahogy a DG Home is hangsúlyozta, eh, az Európai Unió számára a közvetlen eh, szomszédság eh, számít leginkább Észak-Afrika, Száhel, Közel-Kelet, Kaukázus. Tehát ezek a legfontosabb területek, és a terrorista veszély. De persze más veszélyek is fontosak lehetnek. Dél-Kelet-Ázsiában például a madárinfluenza volt egy súlyos probléma, amely a szárnyas állomány nagy részét elpusztította, nagyon fontos gazdasági veszteség volt ez. Ez megmagyarázza, hogy történelmileg az a, a dél-kelet-ázsiai réteg, térség miért aktívabb a biológiai, vegyi, bió témákban, míg a száheli régió inkább a vegyi veszélyeket helyezi előtérbe. Ugye tudjuk, hogy Szíriában vegyi fegyverek szintjén milyen támadásra került sor. Mi megpróbáljuk az országokat egy asztalhoz ültetni, megpróbáljuk őket arra rávenni, hogy értékeljék az adott országra vonatkozó kockázatot. Teljes mértékben tudatában vagyunk, és ez a e, számvevőszék kockázati elemzésének is köszönhető, hogy hogy segítsünk, hogyan tudunk segíteni az országoknak prioritizálni, de szisztematikusabb módon. Ez emellett segít nekünk abban, és ez talán válasz az önök kérdésére, hogy könnyebben mérjük a hatást a munka közben tanulunk napról napra, természetesen átfogó kérdésről van szó, de azt gondolom, hogy haladunk. Múlt héten 160 partner Brüsszelbe látogatott a 60 országból, és egyesek még más országokból is, amelyek szeretnének csatlakozni ehhez az együttműködéshez. Nem igazán reklámozzuk ezt a dolgot, mert elég korlátozott forrásaink vannak, nem csak munkaerőben, hanem költségvetésben is. és Latin Amerika előtt nem nyitottuk meg az utat, a kapukat, még akkor is, hogyha ott is vannak olyan válságok vagy kockázatok, amelyek elérhetik Európát, illetve Afrikának a déli részét sem ö, ö, vettük még be, illetve csendes óceáni térség. Tehát nem tervezzük azt, hogy kiterjesztjük ezt a programot, de vannak bizonyos célországok, amelyeket szeretnénk bevonni, Egyiptom, most például, amely azonban nem hajlandó részt venni, vagy Kazaksztán. Tehát van néhány ország, amelyet nagyon fontosnak tartunk, és szeretnénk őket bevonni, de ez eddig nem volt lehetséges, főleg regionális okokból. A második dolog, amit szeretnék mondani, és ez is fontos lehet a számvevőszéknek. Egyes projektek, amelyeket végrehajtunk, amelyek regionális projektek kellene, hogy legyenek, inkább multinacionális projekteknek néznek ki. Fontos, hogy ez egyes esetekben annyira alacsony fejlettségi szintről indulnak a partnerországok, hogy a regionális együttműködést nem tudják megengedni magunk, maguknak. Múlt évben egy új típusú támogatást kezdtünk el, a civil védelmi és biz, polgári védelmi és biztonsági területeken dolgozók képzését kezdtük el, hogy ne a regionális projektek keretéből kelljen képezniük. A NATO központokat is használjuk, mert a NATO-val is sikerült megegyezni, polgári védelem, rendőrség, egyes esetekben a katonasság, hogyha van polgári védelmi feladatuk, határvédelem, tehát olyan személyek, akik a polgári védelemért felelnek, az ő képzésük folyik, és a számvevőszéktől kaptunk egy nagyon jó pozitív megérzést, és ez a válaszom erre. Ezek az, igen, hát segítünk ezeknek az országoknak ilyen értelemben, de hát ezek nagyon szegény országok. Az Elkász főtitkára nagyon sokat segített nekünk abban, hogy a delegáció vezetőket meggyő, meggyőzzük ezekről a kérdésekről. Az adott régióban az Európai Uniós követségekkel való együttműködés is fontos, hogy az adott tagállamok is tudják, hogy a bizottság mit csinál, hiszen az, az ő nagykövetségüket, infrastruktúrájukat használjuk a projektek megvalósítására. Még egy dolog a számvevőszék részéről, nem egyszerű a partner országokat arra rávenni, hogy másokat képezzenek ki a saját képzési forrásaikkal. Vegyük például Észak-Afrikát, Száhát, Algéria, Mali, kérdése, biztonsági infrastruktúra elengedhetetlen jelentőségű. Az algír, algírokat igyekszünk arról meggyőzni, hogy a szomszédországokban képzést folytassanak. Ez nem mindig egyszerű, mert nem mindig kölcsönösségen alapul. Néha Európai Uniós forrásokra van szükség, de mégis próbálkozunk ezzel is, és kezd működni a dolog a, ez, ennek a kezdeményezésnek a szellemisége olyan szintre jut el, ahol fel tudjuk vetni ezeket a kérdéseket. Ez nem mindig egyszerű. Például az öböl térséggel kapcsolatban merült mostanában fel egy fontos téma. Katar és szomszédainak viszonya nagyon megromlott. Múlt héten azonban egy asztalnál ültek hogy most közös munkát fognak-e végezni, ez egy másik kérdés, de minden esetre ez egy kezdet. Fontos, hogy az Európai Uniónak itt szerepe van. Nyilván számos más aspektust elfelejtettem. Köszönöm a számvevőszéknek a jelentést. Ami a kockázatot illeti, ezt még megvizsgálhatjuk, hogy hogyan lehet a kockázatot mérni, ez egy másik téma, de ö, vesszük a, a, a megjegyzéseket, és ezen folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy Jakobsen asszony a számövőszék szempontjából is azt mondhatja ki, hogy az egyik oldalon persze nagyon szép az, hogy a biztonságot növelni akarjuk, hiszen ennek a kultúrája növekszik, egyre több országgal kötünk megállapodásokat, de közben azért közben azt is mondja nekünk a szemvevőszék, hogy majd meg kell állni egy szép ponton, és akkor majd definiálnunk kell a célokat, és így tovább. Úgyhogy kedves Jakobsen asszony, megadom önnek a szót, hogy befejezhesse ezt a eszmecserét. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elismerem a pontját a kockázatkezeléssel kapcsolatban. Négy évvel ezelőtt végeztük el a felvizsgálatot, és örülünk azoknak a fejleményeknek, amelyeket itt elmondott a bizottság képviselője. Szerintem így össze is lehet foglalni ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Négy év múlva tehát látjuk egymást ismét. És utána pedig konkrét előrelépésekről fogunk beszélni. Nem elegendő az, hogy minden ország az asztalnál ül, konkrét ígéreteket is tenni kell, hogy a jövőben valami történjen. Akkor ötös napi pont következik. A bányó e, téma, ez is egy külön jelentés, 17-es e, mentesítés, a Niger-Máli e, területén a más erők erősítése. Itt sem történik elegendő előrelépés, öné a szó. Épp azt mondják nekem, hogy a jelentés tevőnek kell először megkapni a szót, utána pedig Jakobsen asszonynak. Tehát fordítva kell eljárnunk. Mégiscsak Jakobsen asszony kapja meg a szót, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszámoltok erről a külön jelentésről, amely a belső biztonsági erők erősítéséről szól Nigerben és Maliban. Nyugat-afrikai fiatal parlamenti demokráciákról van szó, gyenge gazdasággal és fejlődő közigazgatással. 2011 márciusában az Európai Unió egy stratégiát fogadott el, a Szahel régió biztonsága fejlesztése szempontjából feltéve, feltelezve azt, hogy a biztonság és a fejlesztés egymást támogatják, és a szaheli régió problémájára megoldást kell találni. A polgári, közös védelmi és biztonsági politikai missziókat és más EU eszközöket is felhasználtak annak érdekében, hogy a szaheli stratégiát végrehajtsák. Az EU Nigerben és Maliban hozta létre a missziókat, hogy választ adjon a veszélyekre, amelyek a száheli régióban tapasztalhatóak, és amelyek veszélyeztetik az EU biztonságát is. A cél az az volt, hogy a nemzeti erők kapacitását növeljék, amelyek a biztonságért felelnek. Ez úgy történt, hogy felszerelést és tréninget biztosított az EU számukra. 69 millió eurót külön 2012 és 17 között Niger számára. Amikor az auditot elvégeztük, akkor az audit célja az, az volt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az EU eh, szaheli misszióját hogyan hozták létre, hogyan működött ez, és hogy ez sikeres volt-e abban a szempontból, hogy erősödött-e az, a biztonsági erő kapacitása. A következő kérdéseket tettük fel. Az ES terve jól működött-e? És valóban sikerült-e erősíteni a biztonsági erők kapacitását Nigerben és Maliban? Milyen eredményeket láttunk az audit során? Azt láthattuk, hogy azok a missziók, amelyekkel erősíteni lehetett a biztonsági erők kapacitását, amelyek a um, belső biztonságért felelnek, az lépés mutatott, de ez lassú volt, és műveleti hiányosságok is tapasztalhatóak voltak. Azt láttuk, hogy a misszióban résztvevők nem kaptak elegendő gyakorlati útmutatást, és eh, a, nem kaptak meg a megfelelő UCAP Sahel eh, előzetes tréninget. Nem eh, adott az EAS megfelelő támogatást, a missziók műveleti hatékonysága negatívan hatott ki az éves költségvetésre is. Ezáltal nem ösztönözték a középtávú tervezést, és nagyon sok üres, betöltetlen poszt is volt. nincs megfelelő exit stratégia sem. A misszióknak fenntarthatóbbá kell tenniük a fellépésüket, ezért nem volt sikeres. Ez köszönhető annak is, hogy esetlegesen nem volt politikai akarat erre a fogadó országokban, illetve azért is, mert a missziót nem követték megfelelően nyomon. Azt is láthattuk, hogy a teljesítményindikátorok gyengék voltak, és az audit ideje alatt a missziókat nem eh, monitorozták abból a szempontból, hogy mennyire érik el a célkötőzéseket, bár ezek a missziók nagyon fontos szerepet töltöttek be abból a szempontból, hogy az érintett eh, erők eh, erősödjenek Nigerben és Maliban. Az e-, folyamat, amelyen az eredményt elérték, korlátozott és lassú volt. Az audit jelentésünkben azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság és a külügyszolgálat tegyen intézkedéseket arra, hogy javítsák a missziók műveleti hatékonyságot, növeljék a betöltött posztok számát, mandátumokat, költségvetéseket um, hozzanak létre, illetve legyen egy exit stratégia is. A fenntartatóságra koncentráljanak, és javítsák az értékeléshez használt indikátorokat külügyi szolgálat és a bizottság elfogadta az ajánlásainkat, mind az ötöt, és köszönöm azt, hogy ilyen konstruktívan hozzájárultak az audithoz. Köszönöm szépen a figyelmüket, elnök asszony. Köszönöm, Jakobsen asszony, és most tényleg megkapja a szót Párnyó úr. Elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani Bettina Jakobsennek, aki nagyon pontos bemutatót tartott a számvevőszék külön jelentéséről, amely a biztonsági, biztonsági kapacitások fejlesztéséről beszélt. A száheli régió számos kihívás előtt áll, Nigérről és Maliról van szó, itt nagyon súlyos élelmiszerválságok vannak, terrorizmus, konfliktusok, a illegális bevándorlás, a kriminalitás, az emberkereskedelem nagyon súlyos kihívásokat támasztanak. A száhali régió ez nagyon hátrányosan érinti eh, a kelet-afrikai fejlődést, és ezért elengedhetetlen eh, megvizsgálnunk azt, hogy eh, az Európai Unió nigéri és mali fellépése hatékonyabb. 2012-es, 14-es Kapszel Niger és Kapszel Mali fellépések 69 millió euróban részesültek 2012 és 2017 között Nigér esetében, és 66 millió euróban 2017 2017 között Mali esetében. Ez egy fontos, jelentős költségvetési hozzájárulás, és ezt meg kell vizsgálni ennek a hatékonyságát. Az válasz az, hogy igen, a belső biztonsági erőket eh, jelentősen megerősítették az Európai Unió támogatásának köszönhetően, mind Nigérben, mind Maliban. Ezek a eh, fellép, további fellépésekre van szükség, hogy hatékonyabb legyen a támogatás, és fenntarthatóbb, eh, tartósabb. A két misszió közötti össze, együttműködés hiánya nagy kihívást jelent, és én furcsának tartom, hogy 18 eh, hónapig kellett eh, várni, hogy ez a mali misszió eh, jogi személyiséget kapjon. És hogy lehet az, hogy egy, semmilyen külön költségvetési sort nem tudtak gyorsan rendelkezésre bocsátani egy ilyen fontos misszió esetében, sőt, ami még ennél is rosszabb, az emberek biztonsága forgott kockán, eh, hiszen hat eh, hónapig mindenféle biztonsági védelem nélkül kellett az országban tartózkodniuk, eh, és ezért nem elfogadhatatlan, hogy semmilyen támogat, semmilyen a kiküldetés előtt semmilyen képzést nem kaptak az ide küldött személyek. Ez a képzés hiánya nagyon súlyos, és ez késlelteti a misszió munkáját. A számvevőszék beszél arról is, hogy milyen nehézségek merültek fel a két misszió esetében a a e, e, álláshelyek feltöltése esetében. E, Nigérben 70 Máliban 77 ban sikerült a, a helyeket feltölteni, tehát még mindig elég sok munkatárs hiányzik. Nagyon gyorsan három dologra van szükség. Először is hosszabb távú kiküldetést kell felkínálni ebben a misszióban, aztán emellett a szerződéses ügynökségekhez kell fordulni, illetve a létre kell hozni egy tehát e, e, pályázati kiírást kell e, indítani, hogy egy megfelelő lista jöjjön létre az alkalmas személyekkel. Nagyobb hangsúlyt kell fel, helyezni a missziók fenntarthatóságára, megfelelő képzéssel, megfelelő tanácsadással, és a száli eh, missziók lényege ugye, hogy a eh, biztonságot garantálja. Ez a két misszió eh, sajnálatos módon még nem járt nagy sikerrel, és a politikai, a nemzeti, illetve a helyi politikusok szándékának hiánya is hozzájárul ahhoz, hogy még nem volt eddig sikeres eh, teljes mértékben ez a projekt. Erősíteni kell a belső biztonságot, el kell kerülni az európai misszióktól való függést ehhez, és közelebbről figyelemmel kell kísérni az, eh, ezeket a eh, missziókat. A végeredmény végkövetkeztetésem az, elnök asszony és Jakobsen asszony, hogy hangsúlyozni szeretném, hogy a számbevőszék külön jelentése arra ösztönöz bennünket, hogy világos stratégiát dolgozzunk ki. Ez a stratégia pontos célkitűzéseket fogalmazza meg, és megfelelő költségvetést határozna meg. Ezeket a ha ezeket az ajánlásokat bele fogom venni a jelentésembe, amelyeket, amelyet az elkövetkezendő hetekben kapnak be. Köszönöm. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. És most pedig látom, hogy Celler úr is érdeklődik. Kérem, öné a szó. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a számbevőszéknek, Jakobsen asszonynak és a csapatának a munkáját. Nagyon átfogó részletes jelentést kaptunk és köszönöm az jelentéstevő nagyon találó megjegyzéseit is. A jelentés megmutatja azt, hogy gyakran a, az igény és a valóság a száhali régióban nem igazán jár kéz a kézben. Nagyon sok pénzt ruházunk be, de az eredmények sajnálatos módon szerények maradnak, és ez szerintem azzal is összefügg, hogy szinte ez minden ilyen ország hát majdnem, hogy teljesen csődben van, nincs saját költségvetése, külső segítségre van utalva, és közben ezzel egy időben a biztonsági helyzet is eléggé hát sérülékeny. Nigérben kifejezetten veszélyes a helyzet, az urán és a nyers, általában a nyersanyag szállítás innen folyik az francia atomerőművekbe, és itt felmerül ezeknek a teleteknek az iszlamista mm, erők általi elszállása, ez megszállása, és ezért a francia katonaság be, kénytelen volt beavatkozni, hogy megakadályozza, hogy még nagyobb katasztrófa merüljen fel. Az intézkedésünk koordinációja, eh, polgári és katonai koordináció elengedhetetlen, mert ezek koordinálatlanul folynak. Ami a tagállamokat illeti, a tagállamok helyi eh, beruházásai sem eléggé kapcsolódnak össze, és mindez a fenntarthatóság kérdését is felveti. Biztonsági erőket képzünk ki, akikről nem tudjuk, hogy ezek aztán később megfelelő fizetést kapnak-e az államtól, és a képzési szintjüknek megfelelően a biztonságot garantálják az adott országban, vagy valahol eltűnnek, és a biztonságot garantálandó a polgároktól védelmi pénzt követelnek. Emellett olyan facilitásokat építünk föl, amelyek a képzést szolgálják, de a megfelelő felszerelés hiányzik, ez is elhangzott, és így nem igazán folyhat a képzési munka. Azt gondolom, hogy a jelentés nem csak, hogy minket kell, hogy foglalkoztasson a kontbizottságban, hanem a külügyi bizottságnak, illetve a fejlesztési bizottságnak is be kellene terjeszteni, hogy megmutassuk, hogy a fejlesztésnek biztonságra van szüksége, a biztonságnak meg fejlesztésre. A két dolog szorosan összefügg, és főleg közös erőfeszítésekre van szükség, nem csak az EU-s intézmények részéről, hanem a tagállamok részéről is, hogy koordináltabban tudjunk fellépni, és valódi eredményekre jussunk. Ami a politikai ö, ö, viszonyokat illeti, ezek nem felelnek meg a mi demokratikus elvárásainknak, sőt, ennek az ellentéte igaz. Ami a jó kormányzást, a korrupciós elleni fellépést illeti, ezek olyan témák, amelyek nagyon sürgősen eh, kezelendők, és ezeknek további hatása, hogy nagyon sok polgár megpróbál menekülni egyszerűen vagy, vagy fellép az adott rezsim ellen, amit meg egyébként mi támogatunk. Tehát nagyon sok kérdés merül fel, ezt komolyan kell vennünk, és további figyelmet kell szentelnünk ennek a témának. Köszönöm még egyszer a szembevőszéknek és párnyó kollégának. Köszönöm szépen, Celler úr. Most pedig a bizottság külügyi szolgálata kapja meg a szót. Itt vannak, igen, jó? Afrika vezető, Oceán Lahánk, öné a szó. Köszönöm szépen. Oui, bonjour. Jó napot kívánok, köszönöm szépen valóban én a polgári krízis megoldással gondolkodom, dolgozom. Sokat dolgoztunk a számvevőszéki kollégákkal a végkövetkeztetésekkel kapcsolatban. Elfogadtuk az ajánlásokat, amik a jelentésben szerepelnek, és több dolgot is azért hangsúlyoztunk emellett. Konkrétan arra gondolok, hogy a szaheli övezet Mali, Nigéria helyzetét figyelembe kell venni. Ez egy különleges helyzet, és ezt figyelembe kell venni, főként akkor, amikor az ottani missziók hatásáról, illetve mandátumáról beszélünk. Mali, Niger kapcsán a strukturális, hosszú projektekben kell gondolkodni. Éppen ezért itt nagyon sok kifizetést kell a helyszínen is biztosítani. Természetesen, hogyha rövid távon próbáljuk meg ítélni ennek a missziónak az erőfeszítéseit, akkor azt mondhatjuk, hogy hát nem volt túl nagy hatása. Ugyanakkor azért a misszióknak köszönhetően, és az ő tevékenységüknek köszönhetően főként a stratégiai döntéshozatalban, miniszteri szinten és a belső rendvédelmi szervekre vonatkozólag. Az a célja ezeknek a misszióknak, hogy a hosszú távon fenntartható helyzetet segítsük elő. Nagyon fontos a képzés, de ez csak egy eszköz. A reformok azok, amik a legfontosabbak ebből a szempontból. Egy másik gondolat, amit szeretnék elmondani, az az, hogy egyre inkább és egyre hatékonyabban tudunk együtt működni az uniós más eszközökkel, a bizottsággal, konkrétan a fejlesztési politikai kollégákkal, a Trust Fundra gondolok, például Szahel esetében, és a PSDC Maliban, illetve IUTM-es misszióban dolgozó a katonákkal is együttműködünk. A PSDC missziók, tagállami missziók, ahol hat hónaponta egy jelentés születik, és 2012 óta Nigéria, vagy Niger, illetve 2014 óta Mali esetében a tagállamok kifejezése juttatták azt, hogy elégedettek ezeknek a misszióknak a hatékonyságával. Természetesen nem azt mondjuk, hogy tökéletes a helyzet, és ezt a tagállamok sem mondanák, viszont ez egy fontos eszköz technikai értelemben is, politikai értelemben is ezen országok számára. Köszönöm szépen. Hogyha vannak kérdések, azokra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Most pedig Jerome Boajom kapja meg a szót, a Nigeria referens. Itt van? Sí, tiene usted la palabra. Öné a szó. Köszönöm szépen. Nem tudok ehhez túl sok mindent hozzátenni. Talán csak annyit, hogy miután jó magam is Nigerben jártam a missziónál is, és dolgoztam ott, nagyon nehéz az ottani tanácsadásinak a hatását felmérni, amikor a benchmarkingról esik szó, hát nagyon nehéz ezt pontosít, pontosan számosítani, hogy lehet hosszú távon ezt figyelembe venni. Ez nem olyan, mint amikor egy képzést tartunk, hiszen annak van általában azonnali hatása is, de ez egy teljesen másfajta tevékenység, és hogyha vannak kérdések, én is szívesen válaszolok rájuk. Köszönöm. Jó, akkor nem tudom, itt egy prezentáció történt, esetleg Jakobsen asszony ezen utolsó felszólalásokra kívánna még reagálni, vagy sem. Minden esete ettől a szakbizottságtól, mint ahogyan ezt a számvevőszéki kolléga is tudja, de hát a bizottsági kollégák is, mi mindig is arról beszéltünk, hogy fontos az, hogy egységesen ö, ítéljük meg, vagy határozzuk meg azokat az indikátorokat, amelyeknek a révén majd meghatározzuk a mm, célokat, illetve a teljesítményt. Persze, hogy nem könnyű. Az ellenőrzés sem egy költségvetés tekintetében. Nem lehet mindig az eredményeket indikátorok nélkül mérni. A bizottságnak nyilván megvannak a maguk indikátorai, nem biztos, hogy ezek egybeesnek a számvevőszékiekkel, de hát biztos, hogy önöknek is van valamiféle indikátoruk arra nézve, hogy a tevékenységeiket értékeljék, és pontosan erről is van szó, amikor egy költségvetés céljait meghatározzuk, akkor erre van szükség. Köszönöm. Jakobsen asszony. Thank you, Chair. Just to say that... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés a normális eljáráson átment. Ennek egyetértettek az egyes megjegyzéseinkkel a jelentésben. Szívesen beszélek önökkel két oldalulak, hogyha részletesebben aggódnak az általunk használt módszertan miatt. Igazából áttekintettünk dokumentumokat, megkérdeztük az érintetteket, a munkatársakat, a bizottság saját struktúráját is figyelembe vettük. a tanácsadás szempontjából, a mérföldkövek felmérése szempontjából. Azt mondom, hogy ez a jelentés a mit normális nyomonkövetésünk által is ellenőrizve lesz. Remélem, hogy négy év múlva javulást tapasztalhatunk, mert nagyon fontosak ezek a kezdeményezések, és sajnálatos lenne, hogyha négy év múlva eljönnénk ide, és azt mondanánk, hogy semmi nem történt, hiszen nagyon sok pénzről van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Zsill, hozzá kíván szólni? Nem láttal, bocsánat. Igen, csak néhány gondolat hogy megerősítsem azt, amit ön is elmondott, és amit egyébként Jakobszen asszony is elmondott. Valóban indikátorokra van szükség, hiszen számosítani kell tudni a dolgokat. 2012 óta Mali és Niger tekintetében, miután a parlamentnek a Védelmi Albizottságában dolgoztam elég hosszú ideig, és európai parlamenti képviselőként és franciaként is François Hollande kérésére dolgoztam ezen a területen, és ezek a katonai beavatkozások Franciaország részéről ugye azért szükségesek, mert többször is az uniós missziók katonai vezetőivel, mintha egy kis elcsúszás lett volna, és ahogyan erre egyébként rámutatott a számövőszéki hölgy is, és valóban ez kiderül az ön jelentéséből is, de nem kell aggódni, tulajdonképpen ennek csak az volt a célja, hogy ezen keresztül ajánlásokat tudjunk megfogalmazni, hogy a jövőben még jobban dolgozzunk az elmúlt időszakhoz képest. Köszönöm. Hát jó. Akkor miután itt egy speciális jelentésről van szó, ami a 2017-es mentesítéshez kapcsolódik. Biztos, hogy erről még fogunk tudni beszélni, és az ajánlásokba ezeket is be fogjuk tudni építeni. Hogyha nincsen más gondolat, javaslat, akkor szeretnénk megköszönni a tolmácsoknak a munkáját, és reméljük, hogy a dolgok valahogy jobbra fordulnak. 21 napja sztrájkolnak a tolmácsok, és mi pedig július 11-én fogunk találkozni. Köszönöm szépen!